Okay. Everybody, you've had, you've had... Jó reggelt kívánok mindenkinek. Adtam egy pár percet, hogy összeszedje magát és a gondolatait. Kérem most már tényleg foglaljanak helyet, mert rengeteg dolgunk van ma délelőtt, ezért itt az ideje, hogy a lovak közé csapjunk méghozzá tízes napi rendi ponttal folytatjuk. Az alternatív befektetési alap kezelők témája következik a módosító, módosítások megvitatását. Folytatjuk, tudom, hogy a fordítások nagyon későn érkeztek meg, mégis úgy gondolom, és az előadós úgy gondolja, hogy nagyon hasznos lehet ha most ezt megmutatjuk, március 16-án lesz még erre még egy alkalmunk. Most megadnám a szót az előadónak, hogy megnyissa a dolgokat. Merci, Madame la Présidente. Mes collègues, d'abord je voudrais... Köszönöm, elnök asszony. Két rövid közleménnyel élnék. Először is rövidre fognám mondandómat. Módosítunként mindössze egy percben Elnézést kérnék a zöldektől. A módosító indítványok mennyisége miatt néhány fát ki kellett vágni, és remélem, hogy ezt nem veszik majd rossz néven tőlem a szavazáskor. Egyes módosítókat kicsit későn nyújtottak be, 1629 29 módosítót nyújtottak be, és a szolgálatok nagy, nagy nehézséget jelentett ezeket feldolgozni, egyeseket későn nyújtottak be, de bizonyosan fontos most első körben áttekinteni ezeket a módosítókat. Így módon a képviselők megfelelően pozícionálhatják magukat, és fontos a különböző kapcsolatokra is kitérni, amik az előkészítés során hasznomra szolgáltak. 110 megbeszélést folytattam ebben a témakörben. Különféle személyekkel, akiket általában lobbistáknak nevezünk itt, de valójában szakértőkről van szó, akik bemutatták álláspontjukat. Ez nagyon fontos és én nem becsülöm le a lobbistákat, természetesen felvettem a kapcsolatot az Európai Bizottság illetékes szolgálataival, valamint a spanyol elnökség képviselőivel is. Strasbourgban bilaterális megbeszéléseket folytattam az egyes árnyék képviselőkkel, és különböző dokumentumokat is, dokumentumokat is kaptam kollégáimtól, Talán most még túl korai egyébként ez a konzultáció. Nos, most kitérnék egy kicsit bővebben az időterre, tehát ezek az eszmecserék bizonyosan még alaposabban megvilágítják a témát, és további szempontokat tudunk hozzáfűzni az eddigiekhez. Remélem, hogy kompromisszumos módosító indítványok benyújtására lesz majd lehetőség. A szavazásra április 12-én kerülne sor. Ezt követően az elnökség, illetve a bizottságbeli kollégákkal folytathatnánk eszmecserét az időterv betartására vonatkozóan, és nagyon remélem, hogy ambiciózus, pragmatikus szöveg születik majd nagyobb késedelmek nélkül. Hiszen, hogyha tovább késlekednénk, akkor a kockázatokat ezáltal még inkább erősítenénk. Tehát az elnyékjelentéstevőkkel, szakértőkkel és a tanácselnökséggel folytattam megbeszéléseket, és bizakodó vagyok, hogy rövid időn belül megszületik majd ez a szöveg. Maradjunk azonban szerények. Az elmúlt négy-öt hónapban az álláspontunk tovább finomodhatott, hiszen az összes szakértő azt mondta, hogy rendben van ez az irányelv, de azóta megváltoztak az álláspontok, és már nem annyira vannak meggyőződve erről. Most azonban találkoztam olyan szakértőkkel is, akik érezték, hogy ahogyan ezt egyébként a biztos is megmondta a meghallgatás során, hogy a teljes pénzügyi területen szükség van valamiféle felügyeleti rendszer létrehozására. Ez a fajta pozitív hozzáállás lehetővé tette azt, hogy technikai pontokon is változtatásokat eszközöljünk, és ez a mostani jogszabálytervezet valóban megfelel azoknak a követelményeknek, amelyeket magunk, vagy céloknak, amelyeket magunk elé kitűztünk, tehát hogy szisztel, vagy rendszer jellegű problémákat megpróbáljunk megakadályozni a pénzügyi területen. Itt igazából arra van szükség, hogy olyan rendeletet hozzunk létre, amely hatékony, pragmatikus, és egyébként figyelembe veszi a pénzügyi szolgáltatások világát és a realitásokat. Éppen ezért az irányelv alkalmazási területe legalább olyan területre ki kell, hogy terjedjen, ahogyan azt a bizottság javasolta, és ez azt is jelenti, hogy a pénzügyi világban a, a kicsi vagy speciális alapokra külön módszereket alkalmazunk. Nem erről van szó. Először is arra van szükség, hogy világosan definiáljuk a helyzeteket, mi az, ami nem minősül alapnak, hogy ne legyenek illúziók, sem pedig félelmek, amelyek megalapozatlanok. És az alapokat csak akkor lehet alapnak tekinteni, hogyha befektetési célokkal működik. És aztán fontos az arányosság elvének betartatása is. Arra van szükség, hogy igazi arányosság jöjjön létre, ne csak szavak szintjén, hanem kimondjuk, hogy a módosítások fényében azt javaslom, hogy ezt a fajta arányossági elvet definiáljuk egészen odáig, hogy mondjuk ki, hogy bizonyos nemzeti jellegű alapok, amelyeket egyébként most is tökéletesen kielégítő jelleggel szabályoznak, ezeket nem kell most az új irányelv hatája alá bevonni. Tehát, hogyha például mondjuk csak egyetlen egy befektető a tulajdonos egy alapnak, pénzügyi tevékenysége végrehajtása céljából. Nos, hát ebben az esetben például egyáltalán nincsen szükség arra, hogy az alapokat, hogy ezt a fajta ilyen kicsi alapot további információszolgáltatási kötelezettségekkel terheljük, olyanokkal, mint hogyha egy óriási nagy befektetési alapról lenne szó. Aztán a másik terület, ahol igazából a kollégák arra rábeszéltek, hogy megváltoztassam hozzáállásomat, nos, hát ez a harmadik országok kérdése. ezen a kérdésen kívül az összes többi kérdésben a korábbi álláspontom továbbra is mértékadó. Tehát nem, csak, nem szabad, hogy Európa a harmadik országokkal szemben erődítményként működjön. A konzervatív jellegű megoldásokat először támogattam, a bizottságnak a javaslat azonban kicsit utópikus volt a kezdet-kezdetén. De aztán sokakkal beszéltem, és így aztán a mai napon más megközelítést javasolok amely két időszakot határoz meg. Lenne egy, idősz, egy átmeneti időszak, kettő három négy öt év, és aztán az az utáni időszak. Nos, hát nézzük, hogy mi lenne az átmeneti időszakban. A jelenlegi rendeletek azok továbbra is irányadóak lennének, az Európai Unión kívüli területekre nézve, ezen időszak alatt az ekvivalenciákat fogjuk megkeresni, a bizottság és a pénzügyi szervezetek felügyelete ellenőrzése alatt. Aztán három, négy vagy öt év után két megoldást javasolnánk. Tehát bizonyos tagállamokban megállapítanánk az ekvivalenciákat, Európai Unión kívüli országokról beszélek, és ebben az esetben ezek az alapkezelők az Európai Unión belüli alapkezelőkkel azonos elbírálás alá esnének, és az Európai Unión belül is öm, értékesíthetnék az alapjaikat, a részvényalapokat akár. És aztán lenne egy másik csoport, amelyek viszont betiltanánk a működését Európában. És itt lenne egy, egyfajta tett nagypapa mm, záradék, annak megakadályozására, hogy bizonyos tevékenységeket ne szüntessük meg egyik napról a másikra, tehát lenne egyfajta átmeneti időszak. Tehát ez lenne akkor a megközelítésem, és remélem, hogy a mostani vita is majd rávilágít arra, hogy a javaslat megfelele a bizottság, a szakbizottság tagjainak többségének elképzeléseinek, vagy pedig nem felel meg annak. Tehát ennyit szerettem volna előjáróban elmondani, egyébként még nem olvastam végig a több mint 1600 módosítást, de el fogom őket, mindegyiket el fogom olvasni nagy figyelemmel, és természetesen mindig rendelkezésre állok a kollégák, árnyékjelentéstevők vagy módosítás beterjesztők számára az egyeztetésre. Csak annyit szeretnék, hogy március 5-e vagy 6-a után kerüljön sor ezekre a két oldali egyeztetésekre, mert addigra a kompromisszumos módosításokat elő fogom tudni készíteni, és remélem, hogy addigra sikerül majd a lehető legjobb megoldásokat megtalálni. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a munkáját előre is, és utólag is. Köszönöm szépen, és önnek is szeretnék kérni egy, ön, öntől is szeretnék kérni egy valamit a kollégával kapcsolatban, aki most sajnos nem lehet itt, az ő véleményét is képviseltem most. The, fl I, I the, the floor is yours. Yeah, yeah, yes. Uh, thank you, uh, Chair. Uh, bin in Uh... Valójában nagyon sietek, és ezért köszönöm ezt a kivételes elbánást, hogy szociáldemokrataként elsőként hozzászólhatok. Most már úgy tűnik, hogy nem következik be a világ vége ezzel az irányelvvel. Február 8-án kapunk egy közleményt, hogy az IMF direktíva értelmében ez a kentés érvényes, tehát remélem a tanácskozásaink végén eljutunk oda, hogy ezeket az aggodalmakat megszüntethetjük. Van egy sor módosító, amit benyújtottam, ezeket csak tömören szeretném itt most említeni, hiszen egyébként nem lenne időnk ezek részletes tárgyalására. Először is arra kértem az előadót, hogy a tervezetet küldje vissza az Európai Bizottsághoz azzal a kéréssel, hogy két specifikus irányelvvel váltsa fel ezeket. Az egyik a tőkebefektetési alapokra, a másik a hedge vonatkozna, azt hiszem, hogy ennek a dokumentumnak a hozzáadott értéke nagyon csekély. Azt hiszem, hogy Barnier új biztos, biztos egészen máshogy látja most már ezt a témát, hiszen valójában az összes alapot e, egyenlően kívánja kezelni. A hedgefondok és private equity voltak a középpontban ezen szemléletmód szerint. A második dolog a hatály, kérdése, az alkalmazási körkérdése, amire az irányelv vonatkozik. Polson már elmondta, hogy valójában egy sor alap van, többféle alap van, nem csupán azok, amiket említett, vannak speciális alapok, az Investment Trust, például a Spanyolországban, amelyekkel a tűzsdén kereskednek, vagy családi alapok Svédországban, és a többi, és a többi. Polson elmondta, hogy noha ezek is a hat, az irányelv hatája alá tartoznának, de hogyha tagállami szinten ezeket adekvát módon szabályozzák, akkor ez egyenértékűnek tekintendő. Tehát nem kell új bürokratikus akadályokat felépíteni a tekintetben. Benyújtottam egy javaslatot egy bizonyos light regime ö, értelmében, 250 millió alatti alapokat ö, illetően és a leverage fondok esetében, amelyek 500 millió alatt vannak, azok ezen rezsim hatája alá tartoznának. Tehát nem lennének teljesen mentesek ezen követelmények alól, de az, á, az átláthatósági szabályoknak meg kell felelniük. Ez bizonyos könnyebbséget jelentene ezen alapok számára. A következő pont az értékelés kérdése, az a véleményem, és ebben az értelemben nyújtottam be módosítókat hogy azt kell biztosítanunk, hogy az értékelés független szervek által történjék. Ezek nem lehetnek a vállalat részei, ezek az értékelőhelyek, hiszen itt felmerül a kínai fal, az úgynevezett kínai fal kérdése. Az értékelések eredménye természetesen az alternatív befektetési alapok kezelőire vonatkozik, és tagállami szinten lehetnek kivételek ezek alól. Például vannak bizonyos zárt ingatlanalpok Németországban, amelyek előírásszerűen harmadik személyek által értékelendők és ebben az esetben ezen a harmadik értékelő szerve ki a felelősség. A letéti bankok az utolsó kérdés. Én javasoltam, hogy részletes szabályozás jöjjön létre ezen a területen, ami a kockázati, a felelősségvállalási kérdéseket illeti, a feladatokat definiáltuk, tehát mi az ilyenfajta bankok feladata. A részleteket illetően várnunk kell a bizottság javaslatára, hiszen az horizontális jellegű, tehát nem csupán az alternatív befektetési alapokra vonatkozik, és tavasszal, talán még a végleges szavazás előtt, a plenáris szavazás előtt megszületik ez a dokumentum, és akkor foglalkozhatunk a feladatokkal, illetve a felelősségvállalás kérdésével. A következő kérdés a tőkeáttételi hatás. Öm, azt hiszem, hogy emlékeznek a legutolsó vitára, amikor is az volt a véleményem, hogy feltétlenül konkrét javaslatokkal kell élnünk. Időközben értesültem arról, hogy a tőkeáttételi hatás definíciója már önmagában is sokkal nehezebb, mint ahogy az első látásra tűnik. Hiszen e tekintetben a módosítóimmal nagyon erősen kapcsolódtam a tanács javaslatához, de elfogadom, és ez kifejezésre jut a javaslataimban, hogy a tagállamok az egyes esetekben saját követelményeket fogalmazhatnak meg. Én nem vagyok a jelentéstevő gazdaszt véleményén, mely szerint az alapoknak maguknak legyen lehetőségük arra, hogy a tőkeáttételi hatást meghatározzák, tehát vagy hagyjuk ezt a kérdést, vagy pedig a tagállamok oldják meg ezt. A hatodik dolog az SS tramping, ez mindkét fajta alapot, a private equity és a hedge fundot is érintheti. Az a véleményem, hogy a tekintetben valamit tennünk kell, mert hogyha ha az asset strapping nem jelent többséget, akkor hogyha valaki egy vállalatban részesedéssel rendelkezik, akkor nyilvánvalóan az a reménye, hogy hozzáadott értéket teremt majd a vállalat, ez egy tipikus célkitűzéses feladata a magánbefektetési alapnak, és így módon legalább három évig kellene meghagyni a részesedését ebben a céltársaságban, és nem kellene egy szuperosztalékot nagyon gyorsan visszafizettetnie a részesedése után. A hetes pontot illetően Gozes úr már részletekbe bocsájtkozott, nem lenne jó, hogyha sem erődítményként, sem börtönként nem lenne szabad Európának működnie, tehát a tőke visszaáramlást az Európai Unión kívüli államokból továbbra is biztosítani kell. A fennálló tagállami rezsimeket e tekintetben használnunk kell, a bizottságnak időt kell adni. Én öt év hát szeretnék, hogy három, négy vagy öt év legyen erről vitázhatunk. Tehát a bizottságnak következő öt évben meg kell próbálni az ekvivalencia kritériumokat meghatározni, és ilyen irányú megállapodásokat kötnie. És ha ez sikerül, akkor még egyfajta engedélyt, útlevet is adhatunk ezen harmadik országokbeli országoknak és a bizottságnak fáradoznia kell azon is, hogy ezen 27 tagállam idevegő rendszereit összhangba hozza, hogyha ez nem történik meg, ami sajnos nagyon valószínű, akkor az 5 év múlva már egy 28. fajta rendszer alakul majd ki. Ennyit tehát ehelyütt, és a jean folytatott megbeszélések után elmondhatom, hogy ma egészen világosan jobban néz ki a helyzet, mint két hónappal ezelőtt, és valószínűleg meg megállapodásra juthatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Robert, esetleg most hozzá kívánnál ezt szólni? Igen. Kedves kollégák, elnök asszony, Kicsit késtem, sajnos, úgyhogy Jean-Paul Gozes barátom expozéjét nem tudtam végighallgatni, ezért elnézést kérek, de azért lenne néhány megjegyzésem. Nos, hát először is gyönyörű papírra vetettünk mind össze csak 1600 módosítást. Egyébként nem volt még sem időm, sem igazából kedvem végigolvasni az összeset, de hát azt látom, hogy rengeteg lobbista viszont már elolvasta, már tudja, hogy ezeknek mi a tartalma, és most ezen dolgoznak, és megpróbálnak ajánlásokat megfogalmazni nekünk. Rengeteg ö, olyan módosítást ö, kaptam, amelyekkel kapcsolatban lobbisták is kifejezésre juttatták véleményüket. De számomra azért itt egy negatív lista is létezik, azok a módosítások, amelyeket biztos, hogy nem fogok támogatni. Ugyanis itt nem az a cél, hogy a lobbisták kényekedve szerint tegyünk, hanem inkább az, hogy az európai fogyasztók érdekeit védjük. Tehát olyan irányelvet szeretnénk, amely most egyszer és mindenkorra a túlzó spekulációt megakadályozza, hiszen ez óriási károkat okozott piacainknak és amelyeknek egyébként mikro- és makro gazdasági szinten is megvoltak a hatásai. Ez egy nagyon furcsa irányelv, és éppen ezért a jelentéstevőnk véleményét követném a kivételek tekintetében. Klinc kollégánk véleményét is meghallgattam, aki azt szeretné elérni, hogy két irányelv szülessen, hogyha jól értettem legalábbis, de nem hiszem, hogy ez jó ötlet lenne. Persze, érthető, hogy vannak különbségek a hedge fundok, a private equity és más területek között. Ezeket figyelembe kell venni, ezeket a különbségeket, de ezeket mind az irányelv hatáján belül kell kezelni. Tehát egy jogi eszközre van szükség, egy olyan jogi eszközre, amelyet az összes pénzügyi eszközre ki tudunk terjeszteni. Level playing fieldre van szükség, hogy franciásan vagy angolosan mondjam, nem is tudom, ebből a szempontból is. Ami a harmadik országokat illeti, nos, én is azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy Európát valóban nem szabad bezárni, vagy erődítményét tenni, de ugyanakkor adjunk előnyöket azoknak, akik Európán belül tevékenykednek, és ne azokat segítsük, akik Európán kívül tevékenykednek. Tehát én ezek közé tartozom, én úgy gondolom, hogy elérkezett az ideje annak, hogy ezt ilyen formában közelítsük meg, hiszen nagyon sok befektető biztonságot akar, minőséget akar, és nagyon sokszor hallottam azt, hogy a minőség számít, de hogyha mi európaiak nem a minőséget helyezzük mindenek fölé, és ehhez pedig jó felügyeleti rendszer van szükség, akkor nem fogjuk tudni megvalósítani a legmegfelelőbb belső piacot a pénzügyi szolgáltatások területén. Hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor viszont megszületik majd ez a csodálatos belső piac. A szocialista frakció természetesen rendelkezésére áll a jelentéstevőnek, hogy értékes kompromisszumokat keresünk. Bizonyos vagyok benne, hogy Jean-Paul Gozesszel sikerül is majd dűlőre jutnunk. Hogyha más frakciók szeretnének csatlakozni hozzánk, és a kompromisszumkereséshez mi mindenre nyitva állunk. De persze nem fogunk olyan kompromisszumokba belemenni, amelyek csak a csak a kompromisszum kedvéért születnek mi meg. Mi azt szeretnénk elérni, hogy megszüntessük most és mindörökre azokat a gyakorlatokat, amelyek egyébként botrányosak véleményem szerint, és amelyeket az elmúlt években elég gyakran láthattunk, hallhattunk. Gondolok például arra, hogy túlzott tőkeáttételi hatások valósultak meg, és tudom, hogy nagyon nehéz meghatározni, pontosan definiálni, hogy honnantól kezdve túlzott a mértéke a tőkeáttételnek, de azért mégiscsak erről vitázni kell, és szerintem azért világos szabályokra van szükség ebből a szempontból is. Ez egyébként igaz más tevékenységekre, más gyakorlatokra is, mint az asset stripping, amelyekről, amelyről most Klinz barátunk is beszélt, azt hiszem, hogy ebben egyetérthetünk. Valóban arra van szükség, hogy a cégeknél ezt a gyakorlatot ne engedhessük meg. Megint angol kifejezéssel fogok szólni, naked short selling. Ez azt jelenti, hogy nem eléggé becsületes módon kívánjuk a piacokat befolyásolni, és mindannyian tudjuk, hogy óriási problémák voltak a nemzetközi bankok szempontjából. A Rockefeller például gyakorlatilag csődbe ment, vagy majdnem csődbe ment, a naked short selling gyakorlata miatt. Úgyhogy ebben a kérdésben a frakcióm hajlíthatatlan lesz, ezt a gyakorlatot be akarjuk szüntetni a piacokon. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, elnök asszony. Azt hiszem, hogy még nagyon sokszor fogunk beszélni erről a kis kedves csomagról, amely majd elég hosszú ideig elkísér bennünket. Uh, thank you. Köszönjük. Said következik az Öldek Ányék előadóját. Nem látom. Pascal Canfán ma sajnos nem lehet itt. Először is köszönetet szeretnék mondani Jean Paulnak ezért a sok munkáért. Nem tudom, hogy korábban félte attól, hogy akár 1600 módosítót kaphat. Sok jó szórakozást és sok álmatlan éjszakát kívánok neki a további munkát illetően. Az a benyomásom, hogy nem csupán az a helyzet, hogy a módosítók ajánlásokat lobbisták ajánlották elfogadásra vagy elutasításra, hanem hogyha megnézzük a szöveget annak egészében, akkor itt más jelentős szereplők is bekapcsolódnak a szöveg különböző részeibe, és ez szintén csökkenti a munkát, hiszen hogyha azonosak a benyújtott szövegek, akkor nem kell annyi időt fordítani az összes módosító végig böngészésére. Nos, ez nagyon sok érdekes kérdést felvet a lobbista csoportok befolyását illetően a döntéshozatali folyamatra itt a szakbizottságon belül. Nem szeretnék mindent megismételni, amit beadtunk módosítóként, csak néhány pontot emelnék ki, ami véleményem szerint vita tárgyát kell, hogy képezze itt a szakbizottságban. Az első, az alapkérdés, azaz, a tőkeáttételi hatást szabályozni kell-e, avagy sem, és ha igen, mennyiben. És ehelyütt sajnos különböző, nagyon különböző felfogások uralkodnak. Egyrésztről a legmesszebb menő felfogás a liberálisok módosítóiban fejeződik ki, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen nem akarunk ide beavatkozni, Mm, korlátozni a tőkeáttételi hatást, és Gozesz jelentés tervezetében is csak nagyon gyenge elképzelések jelennek meg ezt illetően. És az alapkérdés valóban az, hogy van egy pénzügyi rendszerünk, és azt látjuk, hogy ez túlságosan nagy tőkeáttételi hatást mutat fel, ezt kell szabályoznunk, avagy sem. Itt továbbra is különböző felfogások vannak, még egyszer utalnék a meghallgatásra a kezelési szakbizottságban, ahol erről a kérdésről nagyon alaposan vitáztunk, és frakcióm másokkal együtt nagyon világosan kifejezte azt a véleményt, hogy általános jellegű problémáról van szó, a túlságosan nagy tételi hatást illetően, és ezt az irányelvet ki kell használnunk arra, hogy ezt a hatást korlátok közé szorítsuk. Ezt a témát a bankrendszerrel összefüggő kérdésekre is ki szeretnénk terjeszteni, de a kérdést azt hiszem, hogy nagyon sürgősen tisztázni kell. Hasonlóan különböző a vélemény abban a kérdésben, hogy mennyire egységesen képzeljük el az európai piacot az alapok területén. Itt továbbra is bizonyos különbségek állnak fenn ez kisé furcsa. Nos, különbségek vannak abban a kérdésben, hogy milyen szerepet játszanak a private placements rezsimek a jövőben. A jelentés tervezetben volt egy elképzelés, a liberálisok, illetve a konzervatívok is egyetértettek ebben, hogy alapvetően azoknál az alapoknál, amelyeket kívülről irányítanak, Nos, ott a tagállami private planes rezsimeknek kell továbbra is hatályban maradniuk, és Kozasz úr ezt a bevezetőjében is elmondta, valamint egy interjúban a Les Eco újsággal, hogy álláspontja a mi irányunkba mozdult el egy kicsit, és ez örömünkre szolgál. Véleményem szerint nincs értelme egy ilyen piacon egy nem egységes engedélyezéssel rendelkezni. A verseny egyik tanulságának éppen annak kell lennie, hogy az vállalati telephely versenyben ott, ahol a legalacsonyabb engedélyezési kritériumok vannak, Nos, egy ilyenfajta versenynek nincs keresnivalója a belső piacon. Nekünk világos megkülönböztetést kell tennünk az egységes felügyelet tekintetében egyrésztről, másrészt az egységes szabályok tekintetében, és a világos nyitott versenyt illetően a piacon nincs szükség a különböző felügyeleti rendszerek széttagolódására. Egy másik kérdés, amely különlegesen foglalkoztat minket ezekben a napokban, ez a Görögországgal szemben is spekulatív támadások kérdése. Ez a kérdés világosan mutatja, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy az alapok és azok tevékenysége területén fellépjünk. Lagád asszony egy fontos interjúban még egyszer nagyon világosan kifejtette, hogy ezen alapok tevékenységét szabályoznunk kell, nem engedhetjük meg, hogy spekulatív támadások fenyegessék az európai rendszer integritását. Az, hogy Görögországban problémák vannak, és az EU valamennyi tagállamban nem lépett fel elég aktívan, hogy ezeket a problémákat megelőzzék, ez igaz, de ez még nem jelenti azt, hogy a rendszer spekulatív támadásoknak teret kell hagynunk. Ez azonban azt is jelenti, hogy ezt az irányelvet ki kell használnunk arra, hogy nem csupán az alapokat szabályozzuk, amelyek az EU-n belül ö, kerülnek értékesítésre, hanem azokat is, amelyek az EU ö, termékeivel spekulálnak. És ez a jelentéstevő jelentéstervezetében nem szerepel. Azt hiszem, hogy erről a témáról még beszélnünk kell. Akkor is, amikor az EU-n belüli aktívákkal spekulálnak, akkor is a felügyeleti hatóságoknak lehetőségük kell, hogy legyen arra, hogy beavatkozzanak. Hiszen nekik előnyük lenne abban az esetben, ha mi nem lépnénk fel ellenük szabályozó eszközökkel. Nem azt jelenti ez, hogy a kívülről érkező beruházások ellen vagyunk, hiszen ennek nem lenne értelme, de meg kell, hogy legyen a lehetősége a felügyeletnek, és szabályozásra van szükség, ez eddig nem volt. A görög példa egészen világosan megmutatja annak szükségességét, hogy ezen a helyen tovább lépjünk. Tovább, mint ahogyan ez a jelentéstervezetben szerepel. Egyes helyeken a szociáldemokraták módosítóit támogatjuk, hiszen ezek azonos irányba mutatnak a mi irányvonalunkkal. Itt a short selling, a rövidre eladás kérdését említeném, vagy az asset stripping kérdését, és azt hiszem, hogy ehelyütt is folytatnunk kell a vitát, hogy az irányelv lépjen tovább ezeken a területeken, és világosan mondjuk ki, hogy védjük a, védjük a vállalatokat, ezen gyakorlatokkal szemben. Természetesen tudjuk, hogy nem könnyű meghatározni, hogy mikor van dolgunk asset stripping jelenségével, azonban javaslatokról kell beszélnünk ezen az alapon. Nem lehetséges az, hogy mindent hagyjunk a régiben, tehát azt szeretném elmondani, hogy nem lennénk szívesen az ön helyében az 1669 módosítót, illetően jó szórakozást kívánunk önnek, és reméljük, hogy minősített, minőségi párbeszédet kezdhetünk, az eddig megkezdett úton tovább haladhatunk, és a hézagokat, a ö, hiányosságokat meg tudjuk szüntetni, a véleménykülönbségeket csökkenteni tudjuk, amennyiben a részletekről beszélünk. Azt az elvet követve, hogy ezen válság után egyetlen gazdasági szereplő sem maradhat szabályozás nélkül, szükség van a felügyelet lehetőségére, anélkül, hogy elrettentenénk a befektetőket, de az világos, hogy nem megy az, hogy azok a gyakorlatok, amelyek hozzájártak a válság kialakulásához, vagy ártalmas kihatásaik vannak ezen a területen, ezeket továbbra is meghagyjuk. Így például a valuták, a nemzeti valutákkal szemben spekulációkat említhetném, vagy az értékkivonást, túlzott értékkivonást egyes vállalatokból, a túlzott tőkeáttételi hatást a pénzügyi piacon. Azt hiszem, hogy ezen a területen tovább kell lépnünk. A szakbizottság szelleme helyes irányba mutat, reméljük, hogy jó lesz az együttműködés önnel, jelentéstevő úr, illetve kedves kollégák. Uh, thank you, Said. Köszönjük, Said. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik Gözesz úr munkáját dicsérték, és együttműködés szellemét, amit az elmúlt hónapokban mutatott, elnék előadókra ugyanez igaz. Szeretném rövidre fogni. Lenne bőven miről beszélni, de talán célra vezetőbb arról szólni, hogy az én módosítóim miért és hogyan készültek. Az első kérdés számomra és egyetértek a szocialisták árnyék előadójával, az az, hogy a fogyasztók érdekeit kell szem előtt tartani. Ennél fontosabbat el sem tudok képzelni. De milyen fogyasztókra gondolunk, amikor ezt vizsgáljuk, és talán ebben egyetértünk. A jövő, a holnap nyugdíjasairól beszélünk, a nyugdíj alapokról, illetve az ezek általi befektetésekről ha korlátozzuk azon lehetőséget, hogy nem európai alapokba fektessenek, akkor az a holnap nyugdíjainak az értékeit csökkenti, a dolgos emberek megtakarításainak az értékét csökkentjük Európa szerte. Jelentős százalékban csökkenhet az értéke a megtakarításaiknak, hiszen az évek alatt összeadódik ez az x százalékos csökkentés. A harmadik országokkal kapcsolatos grandfathering klauzula e, számomra elfogadható egészen addig, ameddig a többi e, ország e, pontosan tudja, hogy milyen feltételeket kell teljesíteniük, hogy ekvivalensek legyenek. Az ekvivalencia nem egyezik meg az azonossággal, nem kell ugyanolyannak lenni, csak összevedhető. Többek többek, többen hallottuk a harmadik osztály képviselőitől, hogy ők csak azt kívánják, azt szeretnék tudni, hogy pontosan milyen feltételeknek kell megfelelniük, hogy ekvivalensnek tekinthessük őket. Szerintem ez az ekvivalencia szabály egyértelmű, hogy mit kell mondjon. A hatály kérdését is vizsgáltam, a hatály alól kivételeket is javasoltam. Az arányosság meghatározása definíciója még nyitott kérdés. Szeretnénk, hogyha a kis be éppen csak beinduló alapok és az óriási alapok között ne alakulhasson ki rendes verseny, az arányosság elvét remélhetőleg majd meg tudjuk úgy határozni, hogy az valóban érdemben szabályozza ezt a kérdést. A tőkátétel kérdésében egyetértek az előttem szólókkal, túlzott tőkátétel épült ki az elmúlt években a leverage, a tőkeltétel az elmúlt jelentősen hozzájárult például a görög államadóság eszkalálódásához, de ugyanúgy a mérlegek tekintetében is torzító hatása lehet. De amikor erről a konkrét irányelvről beszélünk, akkor el kell, hogy mondjam, hogy nagyon körültekintően kell eljárnunk, hogy a befektetési stratégiától vagy a vagyontípustól függetlenül ugyanolyan e, tőkátételi kritériumokat vezessünk be minden alapra. Az alternatív befektetési alap e, kezelőket e, e tekintetben talán a nemzeti felügyeleteknek kellene szabályozni, de az alapelveket persze nekünk kell így Brüsszelben meghatározni. A nemzeti szabályozóknak aztán ez alapján kell ellátniuk információval a különböző illetékes, az ESMA és az ESRB és más illetékes szerveket a kapcsolatban, hogy az adott országban a tőkeltétel hogyan alakul. A tőkeltétel nem lehet a vagyon osztálytól vagy a kockázati profiltól teljesen külön kezelni. Eddig még senki sem beszélt erről, mert politikailag nehéz kérdés. Az a díjazás a prémizálás kérdése. Ebben az esetben nem lenne bős dolog, hogyha ugyanazokat a szabályokat alkalmaznánk, mint amelyek majd a banki ágazatra eh, alkalmazandóak. A befektetési alapkezelők, illetve a bankigazgatók eh, díjazása, fizetése eh, nem ugyanazokat a szabályokat követi, ezért remélhetőleg a többiek is egyetértenek majd azzal, hogy igen, vizsgáljuk ezt a kérdést, legyenek G20 elvek, illetve a pénzügyi stabilitási testület melveit is tartsuk szem előtt, de még egyszer mondom, a bankárokat másképp fizetik, mint a befektetési alapkezelőknél dolgozó vezetőket. Az bizottság eredeti javaslata, amit mond az abak feladatok átruházásáról, tehát az alternatív befektetési alapkezelő feladatok átruházásáról számomra eh, elfogadhatatlan, szerintem ez indokolatlan és túlzott eh, garanciákat próbál bevezetni. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy az értékbecslésnek mindenképpen függetlennek kell lennie. A sortolásról is beszélnünk kell. Különböző típusú sortolások vannak. Vannak fedezett és fedezetlen határidós ügyletek. A fedezett sortolás, az nincs is semmi gond, akkor erről nem is kell vitáznunk, úgy látom bologatnak. Ez a piaci likviditást is segíti, de a Naked Short szerint a fedezetlen határidős ügyletek kérdését meg kell vizsgálni, hogy pontosan mit is értünk alatta, hogy pontosan eh, hogy ne zárjuk ki a sortolás legitim formáinak lehetőségét. Vannak még egyéb technikai kérdések. A financial instruments, a pénzügyi eszköz terminus használata szerintem félrevezető lehet. Például, amikor a letétkezelőket vizsgáljuk, akkor bizonyos értékpapírokat nem őriz a letét kezelő, fizikai papírokat igen, de csak mérlegben szereplő értékpapírokat nem. A kettő között valahogy különbséget kell tenni, és pontosan ezért a pénzügyi eszköz itt nem um, használható általános terminusként, hiszen teljes káoszt okozna például a letétkezelés tekintetében végezetül. a Global Custody azt jelenti, hogy a letét kezelő olyan harmadik feleket nevez ki, pontosan ilyen kezelésre, mert egy adott országban csak így oldható meg maga a letét kezelés. Szerintem ezt a lehetőséget nyitva kell hagyni, hiszen hogyha nem adjuk meg azt a lehetőséget, hogy harmadik feleket nevezzenek ki al kezelőnek, a letétkezelőnek, akkor megnehezítjük a letétkezelők a depozitorik munkáját, és fontos, hogy a fejlődő országokban az ilyen típusú beruházásokat, illetve ezek virágzását, terjedését ne akadályozzuk semmilyen módon. Köszönöm, ennyit szerettem volna érdemben elmondani, és szeretném, hogyha az árnyék előadókkal és az előadóval az együttműködő szellemben folyna tovább a munka. Köszönjük. Kut úr is részt kíván venni ebben az eh, érdekes vitában a GUE árnyék előadójaként? Äh, Talán még egyszer nagyon röviden, számunkra fontos lenne, már említés is esett róla, hogy ne, ne legyenek kivételek, ez nagyon fontos, és mindenek előtt már azt is kifejtettem módosító indítványokban, hogy beleszólási jogok vannak, amikor ezekről az alapokról beszélünk, ez szintén fontos számunkra, hogy megfelelő saját tőkéjük legyen ezeknek az alapoknak, és mi ö, ö, nagy saját tőke arányokat szorgalmazunk. Ez számunkra központi jelentőségű pont. Köszönöm. Um, Köszönjük. Már kolléganőnk még nem ért ide, pedig szót kért. Még tizen vannak a listán, szerepelnek a listán, ezért korlátoznám három percre a hozzászólási időt, hogyha még sokan nem kérnek szót. Felolvasom akkor a listát. Uh, Hockmark, Balks, Lulling, Skinner, Ford, Bullman, Ludvigsen, Andreasen if she comes, and myself. If... Andreasen kollégina, hogyha e, ideér, jó magam, Győri képviselőasszony is szót kért, felírtuk a listára, akkor azt javasolnám, hogy három percnél többet senki se beszéljen, és akkor Jean Paulnak még a végén marad -e egy fél perce arra, hogy összefoglalja vitát. Gunnar. Jean Paul for his... Köszönöm. Először is köszöntet kell mondanom Jean Paulnak. Imponáló dolog, hogy hajlandó olvasni 1669 módosító indítványt, de már eddig is óriási munkát eh, végzett. Még jó, hogy az ő kezében van ez a nehéz ügy. Elnök asszony, úgy tűnik számomra, hogy elfeledkezünk valamiről, arról, hogy az európai pénz, pénzpiacok dinamikáját fenn kell tartani, hiszen egyébként a beruházások, befektetések, a munkahelyek eh, hosszú távon veszélybe kerülhetnek. Azért mondom ezt el, mert ebből egyértelműen következik, hogy szabályozóként a rendszerszerű kockázatokat kell kizárni, a rendszer szintű kockázatokat, és nem magát a kockázatvállalást. A private equity és a hedge fund nem ugyanaz. Az Európai Bizottság hangsúlyozta is, hogy a rendszer szerű, rendszer szintű kockázatnak részét ezek nem képezik. Fontos ezért, hogy mai munkánkban megfelelően különbséget tegyünk az alapok befektetési alapok különböző típusai között. Szeretnénk hangsúlyozni pár dolgot, amelyekről a kollégáim már beszéltek. Az első a kisebb alapokat érinti. Fontosnak tartom, hogy vagy bizonyos küszöbi értékeket használjunk, az előadónak nem különösebben tetszik ez a gondolat, ez feltűnt, de hogyha azt szeretné, hogy mi boldogak legyünk, hogy mi örüljünk, akkor valamilyen arányosságot be kell vezetni. E, gyakorlatban nem csak elméletben, ez nehéz dolog, tudom én. E, ezért ne felejtsük el, hogy vagy értékekre, vagy valódi arányosságra van szükség. Nem könnyű dolog ez, komoly kihívás jelent ez majd, hiszen hogyha nem biztosítjuk az új piaci szereplők lehetőségeit, akkor éppen, hogy a rendszer szerű, rendszer szintű kockázatokat növeljük, hiszen nem oszlathatják el a nagyobb alapok több kisebb alapba beruhá befektetéseiket. Fontos ezért, hogy a kisebb alapoknak is lehetőséget adjunk ezen a piacon, főként a kkv szempontjából fontos ez. Ez lenne az első, a szigorú arányosság és vagy küszöbértékek. A második téma, amelyről beszélt az előadó, ez az Industrial Holding Companies. Fontos, hogy az erre vonatkozó szabályok egyértelműek legyenek. Ezeket, bárhogy is hívják az egyes országokban, ezeket a e, furcsa, nem befektetési jellegű e, vagyonalapokat. E, fontos, hogy ezekre kiterjed vagy nem terjed ki a hatály. Harmadik kérdés. Fontos, hogy Európában dinamikus legyen a pénzpiac, de a jövő nyugdíjai sem szabad, hogy elveszítsék az értékeiket, és fontos, hogy a befektetések euróban kerüljenek jegyzésre. Nem vagyok benne biztos, hogy elértünk, elértük még ezt a végcélt úgy többé-kevésbé három percre próbáltam szorítkozni, ennyit szeretem mondani, elnök asszony. Köszönjük. Köszönöm, elnök asszony. Ki szeretném emelni először is, hogy véleményem szerint Jean Paul nagyon jó munkát végzett. Hogyha meggondoljuk, hogy a bizottság eredeti javaslata véleményem szerint nem volt sikerült, és ezt most már részben a bizottság maga is elismeri. Azt hiszem, hogy nagyon nehéznek bizonyult egy egyetemes megközelítéssel dolgozni, amely valamennyi alternatív alapkező kezelőt, az EU-n kívüli székhelyen rendelkezőket is egy kalap alá vesz. A smart szabályozás volt az egyik fontos pont, itt meg kell akadályoznunk a negatív következményeket a termék sokszínűségre, és a pénzügyi szereplők erejét nem szabad aláásni. Ugyanakkor a nem kívánatos piaci koncentrációkat is meg kell előznünk. A parlament tevékenység kiinduló pontja a bizottság javaslata volt, ahol azonban nem voltak mentességek, kivételek az egyes alapok számára, de mindenképpen külön figyelemmel kell lennünk a nagy kockázati alap, kockázattal dolgozó alapokra, és a jelentéstevő itt visszafogottságot javasolt. A G20-ak cselekvési terve, amely nem akar szabályozatlanul hagyni egyetlen gazdasági szereplőt sem, ez szerint a tagállami pénzügyi felül, felügyeleti hatóságoknak is nagy szereppel kell rendelkezniük a e tekintetben, és itt visszatértünk a rendszerkockázat ismert vitájához, valamint az arányosság elvéhez. Ezen dilemmából a legjobb kiút az volt, hogy a tagállami szinten kezelt alapokat kivegyük a hatály alól, és a konszennek kivételét is szorgalmazom, mert koncernek szintjén szerintem a kockázat kezelése megfelelő szinten biztosított. Azt is módosítani kell, hogy a felesleges bürokratikus terheket csökkentsük, különösen a bejelentési kötelezettségeknél. Nagy prioritása van, és nagyon jó megközelítése van e tekintetben Polnak. A sortolás tekintetében megfelelő szabályozásra van szükség, hogy ne éljenek vissza ezekkel a szabályok és valamennyi gazdasági ágazatot be kell foglalni ebbe. A tőke áttételi hatás tekintetében én egy kiegyensúlyozott megközelítés mellett vagyok, és a hedge fundok kockázati profilját megfelelően ö, tekintetbe kell venni. A portfólió menedzsmentet is megfelelő feltételek mellett kell irányítani. Végezetül nem lehet a piac korlátozása, csökkentése a célunk, a menedzserek javazdalmazását, illetve is megfelelő biztonsági keretekre van szükség. Nagyon sok pont lenne még, amiről beszélni szeretnék, de mivel elég rövid az idő, ennyi volt tömören. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Astrid Lulin következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Gozesz úrnak. Vannak nekem is módosításaim. Ezek abból indulnak ki, hogy azonos elbírálást kell biztosítani az alternatív alapoknak is, akár az unión belül, akár az unión kívül. Találhatóak ezek ez lehet, hogy evidencia mindenki számára, de azért a, a valóságban a dolgok kicsikét bonyolultabbak, főként az irányelv alkalmazási körével kapcsolatban, hiszen az összes alternatív alapot ugyanabba kalapba akarják betenni. Ne felejtsük el, hogy az összes alap a jövőben alternatív alap lesz a definícióból adódóan. Ugye a piacokat újra államosítani akarják, vagy nemzetiesíteni, és az alternatív alapok, amelyeket ezeken a nemzeti piacokon kívül akarnak majd alkalmazni, ezek nem tudnak majd versenyképesek maradni. Nekem egyáltalán nem tetszik ez. Pontosan ezért szeretném azt kérni, hogy az összes alternatív alap azonos elbírálás alá essen, hiszen nem mondhatjuk azt egyrészt, hogy nagy kockázatot jelentenek, és más oldalról pedig kizárjuk ezeket az európai piacról. Tehát szeretném meggyőzni a szakbizottság tagjait erről. Ami a harmadik országokat illeti, ugyanez a probléma gyakorlatilag, hiszen a javaslat úgy szól, hogy az ekvivalenciákat kell megállapítani, és a harmadik országok beli alapokat aktívan lehet majd alkalmazni, illetve hogy értékesíteni az Európai Unió piacán, akkor, hogyha nemzeti hatáskörbe fogják ezeket értékesíteni. Most hát ebben az esetben viszont az ekvivalenciák egyáltalán nem fognak megvalósulni, és óriási a versenytorzító hatása mindenek, hiszen akár ugyanannak a tagállamnak a piacán kétfajta alap fog egymással versenyezni, egyrészt a saját tagállami alapok, másrészt a más tagállami alapok, amelyek egyik részről majd meg kell feleljenek az irányelv előírásainak, a másik, másik típusnak pedig majd nem kell megfelelnie, tehát innentől kezdve óriási versenytorzító hatása lesz mindennek, és az alapkezelők az Európai Unión kívülre fognak majd vándorolni, úgyhogy ezért gondolom azt, hogy először kompromisszumot kell találnunk, tehát a harmadik országok beli alapok értékesítését megengedhetővé kell tenni, de csak akkor, hogyha ezek minimális sztenderdeknek megfelelnek, amelyek az Európai Unióban érvényesek. Ami pedig a befektetési alapokat illeti, az irányelv a saját kezelésű alapokat is elismeri, ahol nincsen külön alapkezelő jogi személyiség, itt nem kivételről van szó, hanem igazából egy új struktúrát kell bevezetni az irányelv alkalmazási körébe. És aztán végül nagyon fontos lenne az is, hogy a bankok felelősségi köreit meghatározzuk a letétkezelők szempontjából, hiszen ezek lesznek felelősek olyan tevékenységekért is, amelyek igazából az ellenőrzésük nélkül folynak. Ez így nem elfogadható, tehát megint csak arra van szükség, hogy az alternatív alapkezelők illetve a hagyományos alapkezelők között különbséget tegyünk, és ezt a jogszabálytervezetbe is beírjuk. Gozesz úr azt mondta, hogy nem szeretné, hogyha Európa erődítményé válna, de az se, hogyha megnyitná összes ajtóját, hát remélem, hogy sikeres lesz ebben a törekvésében. Köszönöm, Peter. Mindig nagyon érdekes Astrid után beszélni, hiszen ő nagyon radikális megoldásokat kíván. Jean-Paul és társai nagyon jó munkát végeztek, tehát sokkal könnyebb lesz a dolgunk a kompromisszumok megalkotása szempontjából, és szerintem pontosan jó irányba is halad. Hát ugye 1600 módosítás azért az egy elég kemény nyomást is jelent. Reméljük, hogy lesz áttörés de szerintem van is, főként az arányosság kérdésében, hiszen most a parlament végre először olyan dolgot fog javasolni, amelyre az összes többi intézménynek oda kell majd figyelnie. Tudom, hogy ez nehéz, de hogyha nincsenek meg a definíciók az arányossággal kapcsolatban, akkor a jogszabályok európai szinten nem lesznek elég hat hatékonyak, mert egyre több derogáció lesz, és egyre többen fogják azt hangoztatni, hogy miért nem lehet alkalmazni úgy, ahogyan azt szeretnénk. Tehát ezért fontos a definíció. Tehát arányos módon kell alkalmazni a javasolt jogszabályokat. Gunnar pedig a küszöbértékekről is beszélt. De ezt el fogjuk veszíteni ezt a harcot a tanácssal, úgyhogy nagyon okos gondolatokat kell majd felvetni azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kell megvalósítani a jogszabályt. Aztán a naked short selling kapcsolatban azt hiszem, hogy nagyon sokan egyetértünk abban, hogy azért önmagában a short selling nem maga megtestesült gonoszság, de azért mégiscsak oda kell figyelni erre a jelenségre, nem szabad kiönteni a gyereket is a fürdővízzel együtt. Aztán Catherine Styler módosításait is szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, ő most sajnos nem lehet itt, de nagyon érdekes gondolatokat vetett fel. Ami a harmadik országokat illeti, értem, hogy mire gondolnak. Robert azt mondta, hogy nem akarunk erődítményé válni. Persze, ez egyértelmű, de ugyanakkor őrültség lenne, hogyha nem szabályoznánk a piacot. Tehát itt egyfajta egyensúlyt kell megalkotni, és erre van szükség a kompromisszumok megalkotásakor is. Ami pedig a leverage-et illeti, hogyha a piacot felügyelni kívánjuk, akkor pontosan a leverage terén kell például odafigyelnénk, ez egy fontos terület. És végül a fogyasztók, illetve a befektetők védelmét, illetve az, tehát azt kell elkerülni, hogy ezeket megtévesszék, és ezzel kapcsolatban jó magam is egy módosítást fogalmaztam meg. Nagyon fontos az, hogy az alapkezelőket definiáljuk, hiszen itt el lehet ezek, ennek révén el lehet kerülni nagy buktatókat. Köszönöm, és én is várom a kompromisszumokat. Köszönöm, mondja az elnök Viki. Köszönöm. Köszönöm, Jean-Paul, köszönöm szépen a kiváló megjegyzéseidet, főként azzal kapcsolatban, hogy ne legyünk erődítmény, sem pedig börtön, de az akkor, amikor más jogszabályokról beszélünk ma, akkor ugyanez igaz, hiszen globális piacon működünk. Egyetértek egyébként az alkalmazási körrel kapcsolatban elmondottakkal kapcsolatban is, és Klinc úr megjegyzései is nagyon hasznosak voltak, hiszen az alapok valóban nagyon különböznek egymástól, és ezt figyelembe kell venni. Ugye a hedge fundokat a private equity és más hasonló jellegű alapoktól külön kellene választani. Ezt egyébként én támogattam volna, hogyha ezt a megközelítést alkalmaztuk volna. Ugye itt vannak nagyon érdekes megjegyzések, több időre lenne szükség, azt hiszem itt a szakbizottságon belül, ahhoz, hogy helyesen megvitassuk ezeket a kérdéseket. Ami az arányosságot illeti, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a kis alapokat, valamint a történelmi jellegű alapokat, mint az Egyesült Királyság beli befektetési adatokat nem szabad hátrányos helyzetbe hozni. És aztán nagyon sok a félreértés azzal kapcsolatban, hogy a leverage és a, a kockázat az mit is jelent pontosan. A magas leverage nem feltétlenül jelent nagy kockázatot is, és ugyanakkor az is lehet, hogy a low leverage az magas kockázatot jelent. Tehát a célunk az igazából a szisztemikus kockázatok elkerülése, de nem szabad összekeverni a szezont a fazonnal. hiszen a magas leverage nem jelent mindig automatikusan magas kockázatot is. Ami pedig a naked short sellinget illeti, teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal, hiszen nagyon nagy kockázatok, veszélyek rejlenek ebben, de ugyanakkor a hedge fundokkal kapcsolatban is el lehet ezt mondani, tehát itt talán a naked short sellinggel kapcsolatban a hedge fundokat is említhetnénk, hiszen itt a piacra való visszaélési direktívában lehetne ezt a helyzetet szabályozni. Talán ezen a helyes megközelítés le kellene egyszerűsíteni a vitát, lehet, hogy azt kellene mondani, hogy ezt kivesszük innen, és a Market Abuse Directive-ba tesszük be. Ugye Európában 1916-ban Etna egy nagyon nagy vulkánkitörés volt, tehát nem szeretnénk, hogyha ugyanez megismétlődne most a pénzpiacokon is. Hallhattunk arra, hogy hogyan tovább gyűrizhet a válság, például a nyugdíjalapok, nyugdíjkezelőkhöz is, vagy a nyugdíjalapokba is, és ezért lenne egy olyan záradék, amelyet én a 1634-esnek neveznék, és az lenne a célja, hogy elkerüljük ezeket a buktatókat. Köszönöm szépen, elnök asszony az szocialista és demokrata frakció részéről gyakorlatilag három elképzeléssel élnénk, és Jean Paulnak gratulálni szeretnénk ezért a nagy munkáért, teherért, amit magára vett. Az 1669 módosítót illetően, ahol is Robert Goebbels kolléga árnyékentéstevőként már utalt arra, hogy valószínűleg itt vannak azonos tartalmú módosítók, azt ajánljuk, hogy esetleg a titkárság segítségével, számítógépes programok alkalmazásával ezt szűrjék ki, hiszen ezek a, ugyanazokat a szövegeket azonosítani tudják, és így módon csökkenne a zsamporra nehezedő teher, hogyha ezeket a módosítókat így módon kiszűrné és szortírozná. A második pont amit ajánlásként megfogalmaznánk, hogyha esténként kialszanak a fények itt a házban, és Jean-Paul már a szobában van, akkor egy kávét időnként vigyünk neki, hogy tartson ki. Reméljük, hogy ki fog tartani egyébként. A harmadik pedig, amit elmondanék, Robert Goebbels is elmondta, hogy alapjában véve igen, egy smart, egy értelmes szabályozást tartunk kívánatosnak, de nem könnyű szabályozást, ami nem éri el a kívánt hatást. Több kolléga is említette, hogy beszélünk az irányelv hatájáról, azokkal az alapokkal akarunk dolgozni, amelyek kívülről jönnek, mert éppen Luling asszony említette, hogy nem akarunk különbségeket a belső és a külső alapok között, tehát ezért a marketing definíciót át kell alakítani, a befektetőket ugyanúgy kell kezelni, hogyha az EU-n kívüliek, mint ha az EU-n belüliek. Konkrét javaslatokkal értünk az asset stripping, a sortolás, a tőkeáttételi hatás tekintetében, ezek kulcspontok, hiszen ezek döntenek arról, hogy elérjük a célunkat ezzel a szabályozással, hogyha a mérgező elemeket ki akarjuk vonni a rendszerből, akkor nem szabad minden játékosnak mindent megengednünk, hiszen különben csak port hintünk a szemünkben, és semmit nem érünk el. Van még egy pont, kedves kollégák, igen, tanulnunk kell, de meg a, beadni a derekunkat a magánlobbi érdekek előtt nem, erre nemet kell mondanunk. Tegnap újra órák hosszat hallgattam hogy az államadóságról beszélünk, és ne legyünk álszentek, meg kell néznünk, hogy milyen szereplők spekulálnak az államadóságra, és nem engedhetjük meg szakbizottságként, hogy ezen lobbisták érdekeit kövessük. Ez egy minőségi szabályozás kell, hogy legyen Jean paul szólva, és akkor érje el a célját. Uh, uh Köszönjük, Ola Ludvigsen. Köszönöm, elnök asszony. Ez a kérdés a befektetési formák és alapok típusai tekintetében roppant bonyolult és összetett. Nehéz megtalálni a helyes utat a döntéshozatalban, és abban is egyetérthetünk, hogy ez a vita, ez az átfogó és alapos vita roppant fontos ahhoz, hogy a végeredmény megfeleljen a kívánalmaknak, hogy következetesen járjunk el, hiszen közel 1700 módosítóval kell valamit kezdenünk. Éppen ezért három alapvető kérdésre kell koncentrálnunk. Először is az átláthatóság ez visszatérő fogalom, az átláthatóságot kell eh, megerősítenünk a befektetési tevékenységekben. Ennél jobb módja a kockázatok csökkentésének nincs is. Ezen kívül úgy vélem, hogy ha valaki megpróbálja a termékét, pénzügyi termékét eh, forgalomba hozni, eh, akkor az átláthatóság nem hátráltatja, viszont a pénzügyi felügyeleteknek megkönnyíti a feladatát abban, hogy a rendszer szintű kockázatokat felmérik. A következő fontos szempont az arányosság. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a valódi kockázatokhoz eh, igazítsuk a pénzügyi rendszer egészében megjelenő kockázatokhoz igazítsuk a vonatkozó szabályokat. Minél nagyobb kockázat, annál szigorúbb szabály. A kisebb alapok általában nem jelentenek a rendszer szempontjából nagy kockázatot, ezek a nagy alapokból származnak, ezek a rendszer szintű kockázatok. Bizonyos magántőkebefektetési alapok másképp járnak el, mint mondjuk a hedge fundok, a tőkefedezeti alapok. Itt is különbséget kell tennünk. Harmadsorban a bizottság javaslata és egyes módosítók aggodalomra adnak okot, meg kell találnunk annak a módját, hogy az alternatív befektetési alapkezelők munkáját úgy szabályozzuk, hogy ezzel Európát nem zárjuk el a világ többi részétől. Nem építünk egy új európai áthatolhatatlan falat. Fontos éppen ezért, hogy megfelelő úton induljunk el. Köszönöm, mondja az elnök. Győri asszony a következő. Szépen, thank you, Madam Chair. Én négy rövid megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik, hogy Günner Hökmárkhoz hasonlóan én is azt javasolnám a raportőrnek, hogy próbáljuk megtartani azt a küszöbértéket, ahogy a bizottság eredetileg javasolta a 100 millió eurós, illetve az 500 millió eurósat ugyanis ennek hiányában a közepes mérhető alapok kezelői harmadik országokban telepednének le a megnövekedett adminisztrációs terhek következtében. Más, másfelől ezen alapok termékei visszaszivárognának az európai piacra passzv marketing révén és én azt gondolom hogy ez jelentős bevételkiesésnek járna az érintett tagállamok költségvetésének is tehát én itt javasolnám küszöbérték megtartását. második megjegyzés az arra vonatkozna hogy ugye az eredeti javaslat is nem fogalmaz meg részletszabályokat az alapok tpusaira hanem azokat egységesen non ucits alapként kezeli és gy ezek a versenyfeltételek közösségi szinten alaponként nem kerülnek meghatározásra és ez regulációs arbitrázshoz vezet. ez azt jelentené hogy azok az országok amelyek szigorúbb szabályozást alkalmaznak azok versenyhátrányba kerülnének <clears throat> és gy egy ugye, regulációs arbitrázs lenne. én azt gondolom hogy ez nagyon szerencsétlen volna hiszen az unión belüli mozgásokat nem egészségesen érinteni. A harmadik, <clears throat> hogy meg kellene akadályozni, hogy lakossági befektetők akár másodlagos piacon az alapok alapja konstrukciók révén részesedést szerezzenek alternatv intézményi alapokban mert ezáltal ugye a szigorúan szabályozott ucits konstrukciókat megkerülhetővé tennénk. és végezetül a negyedik megjegyzésem amit egy módostó indtványban is javasoltam az egy agregált kockázati indexnek a megalkotása volna amelynek a révén a, magas tőkeáttételű hedge fundok rendszerkockázatát összesteni tudnánk. Itt a küszöbérték meghatározására az illetékes pénzügyi hatóság lenne a javaslat alapján az Európai Bizottság lenne jogosult, tehát ez a jelenleg CISAR leendő esza és hogyha ez a kockázati index eléri, illetve meghaladja a küszöbértéket, akkor a pénzügyi felügyeleteknek be kellene avatkozniuk. Azt gondolom, hogy egy ilyen agregált kockázati index az mindenképpen hasznosá tenni, és lehetőné tenni, hogy napra készen nyomon lehessen követni, hogy milyen kockázatot jelent ezen a alapoknak a működése. Köszönöm szépen. Thank you. Um, Köszönöm szépen. Andrensen asszony is kérte a szót. Nem tudom, hogy esetleg most hozzá kíván-e szólni a az mel kapcsolatban. Igen, elnézést kérek, de sajnos a kokobóban voltam. Három percben kérem, jó, maximálja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni Hozesz úrnak a munkáját. A javaslat a 2008-as nagyon aggasztó események után fogalmazódott meg, hiszen akkor láthattuk, hogy a pénzügyi szolgáltatások területén mi is történt. A hedge fundok nagyon rossz reputációval rendelkeznek, főként a hosszú távú a tőkebefektetési alapok tönkre menetele után. A 2008-as és 9-es események után úgy gondoltuk, hogy most már a leverage-et korlátozni kell, hiszen az LTCM-re mindenki emlékszik, és erre az esetre. De ugyanakkor oda kell figyelni arra is, hogy a leverage-et most már maga a piac is csökkentette, hiszen levonták ők is eh, a következtetéseket az elmúlt időszak eseményeiből. Hiszen maga az iparág is megváltozott, tehát egy kicsit talán túl későn eh, lépünk itt. Leverage plafonokra lett volna szükség, akkor, amikor igazából felháborító eh, módon visszaéltek a bankok az adófizetők pénzével ezen a területén, de ugyanakkor ne felejtsük azt, hogy a hedgefundok soha nem kértek az adófizetők pénzéből. A bankokról viszont ugyanezt nem mondhatjuk el, hiszen ott ugye a supervisory boardok, a részvényesek bizony kaptak állami támogatást akkor, amikor majdnem mentek a bankok. Aztán lenne még egy gondolatom, igazából ez az irányelv, ez mindent le akar fedni, például a venture capital, tehát a kockázati tőke, investment trustok és természetesen a hedge fundok területét is. De ez szerintem nagy hiba, ugyanis különböző fajta fundokat vagy alapokat akarunk egy kalap alá venni, és ezért írtam egy olyan módosítást, amely az investment trustokat kivonná ebből az alkalmazási körből. Ezek az Egyesült Királyságban létező alapok, amelyek teljesen más jellegűek, mint a hedge fundok, és őket negatívan érintené ez az irányelv. Látom, hogy mások is hasonló jellegű módosításokat beterjesztettek, ezeket támogatom is. Aztán lenne a harmadik országbeli alapokkal kapcsolatban is egy hozzászólásom. A spanyol elnökség javaslata egy protekcionista korábbi változathoz szeretne hozzá visszatérni, amely korlátozni az Európai Unióban a nem EU-s alapok alkalmazását vagy értékesítését. És aztán végül az óriási számú módosításokról szeretnék beszélni. Ahogyan ma láthatjuk, a bizottság javaslata nem kielégítő, mert különben nem lett volna ennyi módosítás, ugye mennyi is, 1600-1700, közel 1700 módosítás. Tehát azért szeretném kérni a szakbizottságot, hogy küldjük vissza ezt a javaslatot a bizottságnak, ők szövegezzék meg újra, és vegyék figyelembe azokat a gondolatokat, amelyeket mi megfogalmaztunk. Elnök, köszönöm szépen. Én vagyok az utolsó felszólaló, Biztos, hogy mindenki úgy gondolja, hogy már beszéltünk mindenről, de mégis vannak azért olyan területek az irányelven belül, amelyek igazából összemosódnak már létező irányelvek által lefedett területekkel, úgyhogy például a short sellinggel kapcsolatban, a nékit short sellingre gondolok, ez elmondható a derivatívák piacáról, ezeket igazából a market abuse irányelvben is lehetne kezelni, és ott talán jobban ismerik a spekulatív tevékenységeket, amelyeket mi nem annyira ismerünk. A depozitorikkal kapcsolatban pedig megint csak egy külön irányelv kellene, hogy foglalkozzon. Tehát itt rugalmasságra van szükség, hiszen a piac gyorsan változik, és a jövőben is nagy változásoknak lehetünk majd tanulni. Aztán próbáljuk meg el kerülni az hogy a különböző magán cégek között egyenlő feltételeket teremtsünk a private equity területén. Nem szabad, hogy összekeverjük a különböző fajta alapokat, hiszen itt azért egészen más jellegű alapok is működnek a piacon. És itt a társasági jogot is figyelembe kell venni, talán azt is felhasználhatnánk a definíciók megalkotása területén. Tehát itt azért vannak egymásba átnyúló területek, ezért aztán nagyon okos megközelítése van szükség, és hogyha ezt megtesszük, akkor valószínűleg jó megoldásokat fogunk tudni javasolni, és én is szeretnék ebből a célból együttműködni a jelentéstevővel. És most vissza is adnám a szót Zsampolnak, hogy foglalja össze az elhangzottakat. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Nagyon szépen köszönöm azt a sok javaslatot, amelyet hallhattunk. Örülök annak a lelkesedésnek, ami a munkával kapcsolatban érezhető. Bizonyára a jövőben is, ahogyan az elnök asszony is elmondta, okosan fogunk tudni együttműködni. Szeretnék Astrid Lulingnak válaszolni, akinek a sármi azért mindig megérint engem. Az összes javaslatom abba az irányba mutat, amelyről te is beszéltél valójában, tehát örülök annak, hogy konvergálnak a gondolataink, és bizonyára ezt még tovább tudjuk finomítani. Köszönöm szépen egyébként a sok segítséget, tanácsot, munkát is, és természetesen mindenkinek a rendelkezésére állok, szívesen egyeztetek négy szem közt is bárkivel. Köszönöm. Elnök? Udo, esetleg ügyrendi felszólalás? Elnök asszony, feltételezem, hogy most kezdjük majd a szavazást, és arra kérném, hogy mivel nagyon sok terjedelmes anyagunk van, és a frakció részben még itt van, és egy kis szünetet kellene beiktatnunk, 3-5 perces szünetet, hogy egymásra meg tudjuk beszélni a dolgokat. Egyetértek, nagyon jó gondolat. Legyen 5 perc szünet, csak annyit szeretnék még elmondani, hogy az AISM-mel kapcsolatos módosításokkal kapcsolatban még 17-én délután fogunk egyeztetni. Kérem, hogy ezt mindenkinekhez juttassák el ezt az információt, és akkor most 5 perc szünet. Right, I think, I think our five minutes is up, so hopefully... Köszönöm szépen. Remélem, hogy mindenki megszervezte a megszervezendőt, és kérem, hogy üljön le mindenki, foglaljon helyet, megkezdjük a szavazást. choice still seem to be missing people. Can, can members sit down, please? Tehát kérem még egyszer, hogy mindenki foglaljon helyet. Right, the, the, we are about to start vote. Kérem, kezdjük meg a szavazást, úgyhogy kérem, hogy mindenki hozza a szavazókártyáját, ezt kértük is egyébként, hogy mindenki hozza el. Remélem, hogy mindenkinél itt is van. És szeretném emlékeztetni a kedves kollégákat, hogy most azért elég nehéz látni a szavazati arányokat, úgyhogy fogjuk használni a kártyát. Right, we're going to start voting, so will members please... Tehát akkor kezdjük meg a szavazást. Első jelentés. 2009-es eurozóna éves jelentés. First we have amendment one for recite. Első módosítás A preambulum bekezdés. Mindenki mellette van? Ellene? tartózkodók elfogadva. Kettes módosítás a, a preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva. Eredeti szöveg B preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva. C preambulum bekezdés hármas módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, D preambulum bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, E preambulum bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, F mellette, ellene, tartózkodók, azt hiszem ezt is elfogadtuk, de már most bizonytalankodást látok. G. Preambulum bekezdés A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, ötös módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, I preambulum bekezdés B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, hetes módosítás mellette, Tehát akkor még egyszer mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. J preambulum bekezdés C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ebben az esetben viszont él a nyolcas módosítás mellette ellene tartózkodók Hát, ezt nem egészen láttam világosan, úgyhogy itt most elektronikus szavazásra kerül sor. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Mindenki leadta a szavazatát? Mindenki leadta a szavazatát? Még egyszer kérdezem. Rendben vannak-e a kártyák? Azt hiszem lefelé kell nézzen a szám. Akkor mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Úgy látom, Sánchez úrnak problémája adódott. Akkor ezt is elfogadtuk. 25 mellette, 19 ellene Sánchez úrral együtt. 9-10-es okafogyott, 11-es módosítás mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 12-es mellette, ellene. Azt hiszem itt is ellenőrzésre lesz szükség. Megnyitom a szavazást a 12-es módosításról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 13-as. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 14-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. D kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadva, 19-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 20-as és 21-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, e kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, ez is elfogadva. F kompromisszum, részenkénti szavazás. Első rész a szöveg. A considers that the measurements of core inflation should better reflect new increases of energy and food price. Tehát akkor az egész szöveget megszavazzuk ennél, ezen szavak nélkül. Ki az, aki emellett szavaz? Ellene. Tartózkodok. Elfogadva. Második rész. Ki az, aki viszont támogatja ezen felolvasott részt mellette, ellene, tartózkodók? Azt hiszem, ezt elutasítottuk, de talán ezt inkább leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Következik a G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Következő, 42-es módosítás, mellette, ellene, tartózkodók. Azt hiszem, ez nem világos. Úgyhogy kérem, hogy ezt elektronikusan is ellenőrizzük le, tehát 42-es módosítás. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Magájó úr, sikerült a kártyával megbirkózni? Itt van mindenki, akinek itt kell lennie? Tehát, Jean-Paul, egy kis kérdés. Nem tudom, hogy esetleg ellenőrizhetnénk-e, hogy hányan szavaznak. Köszönöm szépen. Elnök. Luling asszony, Kerosz asszony, Karaszúr. úr, jelezték, hogy a kártyájuk nem működik. Nem tudom, hogy esetleg egy másik gépet miért nem próbálnak meg. Próbálja meg a mellette lévő gépet. Karasz úr. May I suggest we reopen the vote on this one? most működik? Nem tudom, hogy akkor megnyithatjuk újra a 42-es módosításra a szavazást? Kezdjük előről. Kezdjük előre, és akkor most mindenki szavazhat. Tehát 42-es módosítás, megnyitom a szavazást. Még ketten, ketten jelezték, hogy a szavazókártyájukat nem tudják használni, őket hozzáadjuk. De ott az ön mögött ülő hölgy is szavaz, nem? Ja, vagy csak mutogat. Hát akkor ez elfogadott. Köszönjük szépen Luling asszonynak. Tehát elfogadtuk. 43-as és 44-es. Tehát 45-ös módosítás következik. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 46-os, mellette, ellene, tartózkodók, ezt azt hiszem le kell ellenőriznünk. Tehát 46-os ellenőrzése következik elektronikusan. Kérem, hogy az ALDE mutogasson nekem, mert nincsen ö, szavazólistám. Elnök asszony, amennyiben elveszettnek érzi magát, hát szavazzon velünk. Elnök, sajnos, most egy kicsit túl sokan vannak, mégiscsak az LPP-sek, e tehát kedves Jean-Paul, zaboláld meg a csapatodat. Rendben vagyunk akkor most? Igen. Ne haragudjanak, szeretnék végre szavazni, de senki nem adott nekem szavazólistát, segítsenek! Lezárom a szavazást, és az elfogadott. Hát persze, valójában én is azt teszem, amit szeretnék tenni. Ne haragudjanak, de egyet több kártyájuk volt. Tehát túl sok volt a kártya, egyet több, mint kellene. De hát már ne haragudjanak, de világos volt a helyzet, el kellett volna hozni a kártyát. Na, akkor lépjünk tovább. What's the next vote, please? That's withdrawn. Right. The next vote is compromise A. Következő H kompromisszum. Nézzük akkor, hogy a H kompromisszummal kiért egyet. Mellette. A current accounts nélküli szöveg. Tehát ki az, aki M egyetért ezzel? Ellene. Tartózkodók elfogadva, második rész current accounts szavakkal, mellette, ellene, tartózkodás. Nem elegen teszik fel a kezüket, úgyhogy most sajnos ellenőriznünk kell ezt is. Mindenki leadta a szavazatát? Now people are putting their hands up, that's carried. Okay, we now go to amendment 52. Although... 52-es. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. I kompromisszum. Részenkénti szavazás. Minden kivétel az including the setting up of new mechanisms. Mellette ellene tartózkodik, elfogadva, és akkor második részben including the setting up of new mechanisms, mellette ellene tartózkodók, elfogadva. Következik a J kompromisszum. Ki az, aki mellette szavaz? Ellene tartózkodók, azt hiszem ezt elutasítottuk, de talán le kellene ellenőrizni. Tehát akkor J kompromisszumról elektronikus szavazás. Number We've already got one too many cards for the... Már megint túl sokan vannak a néppártiak még Astrid nélkül is. Igen, de ne haragudjon, én Luling asszony helyett szavazok, tehát ő helyette szavazok, jó? De még akkor is túl sokan vannak. Bulman úr. Kedves elnök asszony, nem a frakciónak kell ellenőriznie, hogy hányan szavaznak, hanem az elnökségnek kell ezt megtennie. És fogalmam sincs, hogy mióta vannak túl sokan az EPP-sek, legyen fegyelme, tehát nevelje rá nagyobb fegyelemre a tagokat, mert csak az szavazhat, akinek joga van. De hát nem nekünk kell azt meghatároznunk, hogy sokan vagyunk-e vagy sem. Nem is, persze, nem a frakciónak, én fogom ezt megmondani, meg is mondtam. De persze, van, amikor többet mutat, van, amikor nem, úgyhogy ezért is furcsa. Úgyhogy kérem, hogy aki az EPP nevében nem jogosult a szavazásra, az ezt ne tegye meg. Ich möchte der Vorsitzenden recht geben. Kedves elnök asszony, én az elnök, én önnek adok igazat. A koordinátornak kell eldönteni, hogy ki szavazzon, úgyhogy a koordinátornak kell tudnia azt, hogy túl sokan vannak-e vagy sem, és majd a koordinátor fogja megmondani, és ne Bulman úr, és ne is a többi kollégánk, vagy a többi frakció mondja ezt meg. Elnök, rendben. Now, now we have, now we're okay. Rendben van, most rendben van. Minden rendben. Ne haragudjon. Ha túl sokan vagyunk, akkor én kihúzom a szavazókártyámat. Rendben. Most végre annyian vagyunk, ahányan mennünk szavazást. Lezárom a szavazást. És ez elutasítva. Talán ez egyszerűbb lett volna egyébként, ha felteszik a kezüket a kedves kollégák. Következik a 60-as módosítás, a 61-es, 62-es együtt mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 63-tól 66-ig okafogyottá vált, tehát K kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók elfogadva. L kompromisszum mellette, ellene el, el valami mást mondtam talán? Tehát el. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. Akkor következik a 71-es és 72-es azonosak mellette ellene tartózkodók. Azt hiszem, ezt elfogadtuk. Leellenőrizzük? a 71-es, 72-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. És most ez elfogadva. Következik az M kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 79-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, 80-as, amely kompatibilis, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ha akarják, leellenőrizhetjük a 80-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. és természetesen elfogadtuk ezt is. Enne kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, 88-as mellette, ellene, tartózkodók. Nagyon kevesen teszik fel a kezüket, de így is elfogadva. 89-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, 91-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 97-es, ez egy szóbeli módosítás, arról szól, hogy vegyük be azokat a szavakat, hogy the article 136 of. Ezzel kapcsolatban nincsenek ellenvetések a szóbeli módosítással kapcsolatban, tehát ezzel együtt mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 98-as. Itt megint csak egy szóbeli módosítás van. A disrespect szavakat fel kell váltani azzal, hogy nem tudom, hogy mindenkinél megvan-e a szavazólista. Jó, akkor nem olvasom fel. Tehát akkor ki az, aki mellette szavaz a szóbeli módosítással együtt, ellene, tartózkodók, elfogadva ó kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva, P kompromisszum, és itt azt mondják, hogy itt van egy utolsó pillanatbeli változás, nem tudom, hogy ez megvan-e mindenkinél, ez a részenkénti szavazásra vonatkozik, az első rész, az azon szavak nélkül, hogy points out, ta-ta-ta-ta-ta tehát mindenki egyetérte azzal, hogy ezt a részt kivegyük, mellette ellene tartózkodók elfogadva második rész, ki az, aki támogatja, ki az, aki ellene van, azt hiszem ezt elutasítottuk. Sőt, van egy harmadik rész is, amely csak a The Spirit szavakra vonatkozik. Ki az, aki ezt támogatja, hogy ezeket belevegyük? ki az, aki nem támogatja, a spiritet, a szellemet, ki az, aki nem támogatja. Hát úgy látszik, hogy a szellemek eltűntek. Akkor jöhet a 107-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 108-as mellette, ellene tartózkodók Szerintem ezt elutasítottuk. De hogyha nem teszik fel a kezüket, akkor nem fogják tudni az akaratukat érvényesíteni. 109 mellette, ellene, tartózkodók. Nos, hát hogyha az EPP szeretne szavazni, akkor tegye fel a kezét, mert egyszerűen semmit nem látok, semmit. Tehát ki az, aki mellette van, a 109-esről beszélünk. Ellene, tartózkodók, elfogadva. 110 mellette. Bocsánat, ez okafogyattá vált, tehát erről mégse szavazunk. Okay. Okay, we've, I've just been told on compromise Q that we want... Tehát Q kompromisszum? Itt lenne egy olyan szóbeli módosítás, amely azt mondaná, hogy some member states, és nem Görögország konkrétan. Ki az, aki ezt támogatja? Hans Péter Mártin. Azt kértem, már korábban is, hogy felszólalhassak, ugyanis nagyon meglep, amit hallottam, ugyanis én egy módosítást terveztem, illetve beterjesztettem, és mégsem vették ezt be a kompromisszumba, és senki nem egyeztetett velem. Azért egy normálisan működő parlamentben mégsem normális az, hogy legyenek első és második kategóriás képviselők. Ezt csak azért azoknak mondom, akik a kompromisszumot előkészítették. Bulman úr. Hát sajnos nem szólalhatok fel ezzel a témával kapcsolatban, ugyanis nem ismerem a részleteket, azzal az ügyel kapcsolatban, amelyre Hans Péter Mártin úr most uralt. Én csak egész egyszerűen szerettem volna a Q kompromisszummal kapcsolatban elmondani a álláspontunkat. Itt a parlamentben elég sokszor a problémákra utalunk, de mégis konkrétan nem mutogatunk újjal egy-egy problémára, hiszen itt most valójában nem csak Görögországról van szó, de nem szeretnénk, hogyha itt most politikai húzavonába bocsátkoznánk, egész egyszerűen csak koherensen szerettünk volna fogalmazni. Ne haragudjon, de itt most nem politikai kérdésről van szó, hiszen egy tagállam, Görögország esetében azért a statisztikai adatok is mutatják, hogy mennyivel komolyabb a helyzet, mint más tagállamokban. Um, Elnök. Most akkor a szóbeli módosítást van-e, aki elutasítja? Ez egy formális elutasítás? Szilvi. Mert hogyha igen, akkor a szóvai módosítás okafogyottá válik. Szilvi, kérem, használja a mikrofont. Jó, akkor ez formális elutasítás, tehát akkor innentől kezdve ezeket a szavakat nem vesszük figyelembe. Tehát ki az, aki a Q kompromisszumot támogatja, ellene tartózkodók elfogadva. Most a titkárság azt is mondja, hogy a 91-es kimaradt, ugyanis a 92-es és 93-asról is szavazni kell. Tehát akkor bocsánat, mert a 92-es a 91-essel kompatibilis, tehát akkor ez, ez elfogadott. De menjünk vissza a 14-es lapra. Ki az, aki ezt támogatja? Tehát akkor 92-es módosításról szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. a sokkal fogyott. Akkor itt rendben vagyunk, akkor térjünk vissza a 112-es módosítása mellette, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 113-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 114-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Következik az R kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. S kompromisszum, három részben fogunk szavazni. Első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Második rész. A mechanism túl szavak ra mellette ellene tartózkodók elutasítva. Harmadik rész. And a coordinated introduction mellette ellene tartózkodók elutasítva. Következik a 126-os módosítás mellette ellene nem látom. Egyszerűen nem, nem látom, úgyhogy akkor a 126-ost elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 127 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 128 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva. T. Kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 130-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 131 mellette ellene tartózkodók, elfogadva 132 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 133 két részben, első rész mellette. Azt hiszem, itt most az ellenkezőit tesszük, mint, ahol más, mint amit máskor szoktunk. tehát akkor itt a Calls on the ECB részről szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész, especially in cases where szavak, mellette ellene tartózkodók szintén elfogadva. 134-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 135-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 136-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 137-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 138-as mellette ellene tartózkodók. Ezt most megint nem látom világosan, tisztán, úgyhogy kérem, hogy szavazókártyáikat helyezzék be a gépbe. Lezárom a szavazást. Hát akkor ez most elutasítva. Hát most azért jól láttam a helyzetet, 23-23, ez valóban eléggé nehezen eldönthető volt. Következik egy szóbeli módosítás az expeditions szavakról, 139-es mellette ellene tartózkodó, elfogadva, 140-es mellette ellene tartózkodó, elfogadva, 141 mellette ellene tartózkodó, elfogadva, 132, 142 mellette ellene tartózkodók, azt hiszem ezt le kell ellenőriznünk, tehát a 142-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egy plusz szavazattal. 143-as okafogyott, tehát akkor jön a 144-es mellette Valami nem stimmel? es mellette, ellenem, tartózkodók, elfogadva 145-ös, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Most pedig a teljes szövegről, a módosított változatban, ezt ellenőrzéssel, tehát elektronikus szavazással szeretném. Mindenki leadta a szavazatát, megint egyel több a néppárti szavazat. Lezárom a szavazást. 39-en támogatták, négyen elvetették, két tartózkodással. Köszönjük szépen, elfogadott a jelentés. Köszönjük szépen, és gratulálunk a jelentéstevőnek. I need a voting list. You have got it. You have Where? got the voting list.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 Szofi Inetvel jelentéséről a tavazás, a szavazás jelentési versenypolitikáról 2008 egyes módosító itrétől érkezett mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egy imkó mellette nem tovább lépünk a 14-esre, bocsánat, 14-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Tizennégyes bekezdés eredeti szöge mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös szobeli módosítóval Ferber kollégától érkezett. Két részben szavazunk. Először a szóbeli módosítóról szavazzunk. Demands that the European Parliament is involved on a broad base in the shaping of competition policy. Elfogadható, igen. Mellette, szóbeli módosító mellett. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Részenként első rész Szobeli módosítóval együtt mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os két részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 17-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as szobeli módosítóval Sanchez Prezédóttól érkezett mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es imkó mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 27-es mellette igaza van. A hatos bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 3-as Imkó mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es Itre szóbeli módosítóval az előadótól elfogadják a szóbeli módosítót mellette ellene tartózkodik, ezt ellenőrizzük elektronikusan. Bocsánat, megnyitom a szavazást. elfogadtuk. Könnyebb az életem, hogyha fölteszik a kezüket, kedves kollégák. Ötös itre mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Imkó 2 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas ítre mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes ítre mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 31-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizik elektronikusan. Is everybody voted? The vote's closed. That's rejected. Lezártam a szavazást, 17-22 arányban elvetettük. 24-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 29-es mellette. Nem egyértelmű volt. 29-es még egyszer mellette. Ellene tartózkodik. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. 29-esről szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös imkó mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös részenként szavazunk szóbeli módosítóval az Aldétól érkezett második részhez. Először az első résztről szavazzunk mellette, ellene tartózkodik. Jean Paul, ez nem világos számomra. Mikrofon nélkül. Elnézést, asszony. A listánkon hol is vagyunk tulajdonképpen, azt nem értem. 25-ös külön szavazás, az ALDE kérte. Tehát felolvasom, hogy mi áll a listán. Az egyes rész underlines that, bla bla bla, cultural protection tehát hangsúlyozza a pont, pont, pont, kultúra, védelem. Mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Második rész. And Public Finances és az államháztartás ezzel bővül, ezt a módosított mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, és Hogyha ezt elfogadtuk, akkor kész vége. C kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Két részben, 28 két részben az első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész, points out kezdetű szövegrész mellette ellene tartózkodik nem fogadtuk el. 32-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es értemét veszti, 35-es mellette 35-ös. Na. Kompatibilis volt a 33 osod 35-ösről szavazunk, kész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette, <clears throat> ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 39-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39-est ellenőrizhetjük, hogyha azt szeretnék. mindenkinek sikerült szavazni, akkor lezárom a szavazást, és el is fogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el D kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az előadó szeretné, hogyha 44-es módosító kompromisszum kiegészítéseként kerülne szavazásra. Rendben, mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Negyvenötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50-es mellette, nem, 50-es értelmét veszítette. 54-essel folytatjuk. mellette, 54 mellett, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56 mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 57 mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 60-asról nem kell szavaznunk, nyelvi változtatás 61-es e, mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 62-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 63 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 64 mellette, ellene tartózkodik, nem elfogadtuk. Elkompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 66 mellette, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 67-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 67-est. Votes open, hopefully. It will be when the button gets pressed. Has everybody voted? Vote closed. That's adopted. Elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el 69-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 70-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 71 mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 72 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 73 mellette, ne ellene tartózkodik, as két részben? Nekem ilyesmi nincsen a szavazó listámon, kedves kollégák. Valaki kérem, világosítson engem fel ez ügyben. 73 in two parts. Az előadóhoz fordulok kétségbeesve. Valaki magyarázza hogy mi a két rész ez, mert ez az én szavazólistámon nem szerepel. Valakinek ezért erre javaslatot kell tennie, különben nem tudom, mi szavazásra bocsájtani. Also, <clears throat> der erste, erste Teil... Az első rész Welcomes bis underlines, a második rész pedig a következő. Tehát két részből áll ez a módosító. Okay. Ja, bis zum Semikolon, genau. Bis. Okay, right. This, this, the first part, therefore, is... Az első rész tehát risk capital guidelines in the area of risk capital financing for SMEs. That's the first. Ez tehát az első rész. A második. Underlines that facilitating risk capital financing for SMEs is essential to promote fair competition. So it... Tehát az angol szövegben ez a két rész. Tulajdonképpen az első almondat, amely a kkv tőkefinanszírozását pozitívan értékeli, emellett ki van, ellene tartózkodik. Ezt nem fogadtuk el. A második rész pedig hangsúlyozza, hogy a kockázat és a finanszírozás mellette ellene tartózkodik. Ezt elfogadtuk, tehát a második részt fogadtuk csak el. És most már teljesen el vagyok veszve. Sophie. Sophie? Uh, Elnök asszony, tegnap kértük, de a szavazólistán nem szerepel az, hogy a 74-esről szavazzunk, a néppárt és a szocialisták közös módosításról, mielőtt az ITRE 6-osról szavaznánk. Mert a 74-es ugyanarról szól. a kollektív jogorvoslatról, és úgy tűnik, hogy a 74-es az nagyobb konszenzusra tarthat számot, mint az idre 6-os, ami akkor majd értelmét veszti. Valóban az ITRE hatost akkor áttették. Jó, akkor vissza az egész. So we, we, we too many sixes. This is yeah. ITRE six. And then, and then we will be ez ITRE hatos, te pedig az IMCO hatosra gondoltál. Tehát az ITRE hatos mellett ellene tartózkodik. Elfogadtuk. ITRE kettes mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. És most jön a 74-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 75-ös mellette ellene. Ezt még egyszer. Mellette, 75-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 76-os. Értelmét veszti. 77-es mellette ellene tartózkodik. 77-est ellenőrizzük, jó? Has everybody voted? The vote's closed. Um, there's some strange putting up of hands going on there. That's carried. <laughs> Elfogadtuk. F kompromisszum. Két részben szavazunk erről. Az első ez the sole instrument nélkül, nem, az egész idézőjelben lévő rész nélkül. Tehát a concern that the you self egész odáig, hogy inability to pay end. ezek nélkül az első rész mellette ellene tartózkodik Szerintem elfogadtuk. Második rész. Pedig ezekkel a szavakkal együtt, emellette, ellene. Ezt ellenőrizzük. Második rész. Ellenőrizzük. My vote's closed. That's carried. Elfogadtuk. Right, so both parts are carried. Mindkét részt elfogadtuk. 83-assal folytatjuk. Két részben első rész, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész, highlights a kezdetű mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 84-est visszavonták, 85-ös mellette ellene Ellenőrizzük a 85-öst. It's a check. Votes open. Has everybody voted? Votes closed. That's adopted. Can you put... Elfogadtuk. Kérem, hogy emeljék fel a kezüket. 21-es bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 88 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 89 szóbeli módosítóval a néppártól mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 90-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 91 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 92 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Imkó 8 mellette ellene. Az EPP kezét nem láttam. Rendben, jó. Elfogadtuk akkor. Imkó 9 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Imkó 10 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 93-as két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 94 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Eredeti szöveg mellett a 26-os bekezdés mente ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 95-ös mellette ellene A 95-öset ellenőrizzük, jó? Has everybody voted? Votes closed. That's carried. Elfogadtuk. 96-os mellette. Ó, bocsánat. 27-es bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 96 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 97 mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Százas mellette, ellene. Nem fogadtuk el. 98 mellette, ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. Eredeti szöveg mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 99-es két részben, első részben, mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük ezt, kérem. Has everybody voted? Votes closed. That's rejected. Fogadtuk el. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Ezt elfogadtuk. A G kompromisszum mellette. Mellette. Ellenőrizzük. vote's closed. That's carried. Elfogadtuk. 105-ösre lépünk tovább. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es imkó mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Itre 7-es két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Nyol, itre 8 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk itre kilences mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. ITRE 11-es szóbeli módosítóval az előadótól három részben fogunk szavazni a szobeli módosító mellett senki sem ellenzi, rendben, akkor elfogadjuk, akkor a szobeli módosítóval kiegészítve első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik. E, nem fogadtuk el a harmadik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 106-os két részben első rész mellette. Tehát a francia kezdés nélkül mellette ellene tartózkodik, fogadtuk Második rész ezzel a szövegek kiegészítve mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 107-es Nem. Mi volt az F kompromisszumban? F kompromisszum szörén szállán eltűnt. Nem, elfogadtuk. Akkor a 107-es értelmét veszti. 31-es bekezdés eredeti szövegéről szavazunk mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 108 mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 32 eredeti szövege mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1 20-ig blogban eredeti szöveg mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, 19 egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, ötös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, kilences két részben szavazzunk, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Tízes mellette, ellene. A tízest ellenőrizzük, kérem. Zárom a szavazást, és megállapítom, hogy elfogadtuk a tízest a H kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És az e imigyen módosított szövegről zárószavazunk elektronikusan. Votes closed. Lezárom a szavazást. Vagy 33 0 arányban hatartózkodás mellett megszavaztuk Gratulálunk az előadónak is, taps! Um, right. We now move on to... Következő napi rendi pontunk Győri Enikő jelentése, illetve véleménye az Európai Beruházási Bankról. Mindenki készen áll-e? Ne haragudjanak, ez egy hosszú szavazás, de hát ez így működik. Első bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Kettes bekezdés, hetes módosítás mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas be, ö, módosítás mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Kilences módosítás szóbeli módosítással két részben. Szóbeli módosítás az S&D-től. Megvan mindenkinél? Igen. Akkor tehát akkor első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. Tízest visszavonták, tizenegyes mellette, ellene tartózkodók. Leellenőrizhetjük? Nem vagyok ugyanis biztos benne, hogy ez jó-e? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti szöveg hármas bekezdés mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 12-es mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Leellenőrizhetjük de hát ne, nincs meg szerintem a többség a néppárt és a konzervatívok között. Tehát akkor 12-es módosítás. Lezárom, elfogadva. Tizenhármas módosítás szóbeli mód, ö, módosítással. Mindenkinél megvan-e? Igen, azt szeretnénk kérni, hogy a mor szócskát tegyük be Éva Zsoli ö, módosításába. Hogy more transparent legyen, ne csak transparent. Rendben mellette ellene tartózkodók elfogadva. Eredeti szöveg, négyes bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva. 14-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 15-ös módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük a 15-öst? Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Ez elutasítva, sajnálom, de ez így van. Következik egy kompromisszum, ami egy 16, 17 és 18-as módosításokat lefedi mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Egyes módosítást visszavonták, a kettest, hármas szintén, tehát négyes következik, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, ötös visszavonva, hatos, egy szóbeli módosítással a 30%-ot 23-ra váltsuk fel. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. És akkor most következik a teljes módosított szövegjavaslat elektronikusan, illetve hogy nem, mellette ellene, akkor mégiscsak elektronikus, mert egy kicsikét zavaros így. Tehát akkor a végső szavazás következik elektronikus formában. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 37-en mellette, négy tartózkodással, senki sem ellenezte, Köszönjük szépen, akkor következik az egységes euró pénzforgalmi térség megvalósítására vonatkozó öm, módosítás következik. Ali megtarti a szépáról mellette ellene tartózkodók. Azt hiszem, ezt elfogadtuk. Kettes bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva. Teljes módosított szövegről, mellette ellene tartózkodók, elfogadva. Ez nagyon gyors volt, ezt hamar lezavartuk. Akkor most jön a állásfoglalási javaslat. Egy egyes bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes bekezdés SND mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva. SND négyes bekezdés mellette ellene tartózkodók elutasítva. Visszavonva, visszavonva, eredeti szöveg a négyes bekezdésről. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Az Arlene McCarthy mellette ellene tartózkodók elfogadva. Következő visszavonva eszendi módosítás ötös bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva. Eszendi a hatos bekezdéshez az economicalról ekonomik lett a szövegezés. Úgy látom, valaki kérte a szót. Nem tudom, hogy minden szavazó listán jelezve van-e ez, de a kollégák egyetértésével a következő beillesztéssel szeretnénk élni a negyedik, ötödik sorokban. Respective consultation, including stakeholders, ez egy magától értetődő dolog, és csak a teljességet szolgálja. És az uh, between the banking sectors és between the payment sector and the commission lenne a helyes szövegezés ezen a helyen, hogyha egyetért a jelentéstevő, akkor a szövegjavítás érdekében ezt beillesztenénk. Uh, akkor mellette ellene tartózkodók elfogadva. Eredeti szöveg 7 mellette ellene tartózkodók elfogadva. SND 8-as bekezdés, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tehát akkor SND az A, illetve 8A új, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 10-es bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva, 1-estől a 12 es el, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 1-es bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva, Arlene B preambulbekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva, SND a BA-hoz, mellette ellenet tartózkodók elfogadva, SND a C preambulum bekezdéshez, mellette ellenet tartózkodók elfogadva, A kompromisszum mellette ellene Nincsen itt részenkénti szavazásra irányuló kérelem, bár Úgy tűnik, hogy az egész szöveget felváltottuk egy új szöveggel. Tehát akkor A mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Eredeti szöveg D preambulum bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadva. E mellette ellene tartózkodók elfogadva, F mellette ellene tartózkodók elfogadva, G mellette ellene tartózkodók elfogadva, SND a H, preambulum bekezdéshez mellette, ellene tartózkodók elfogadva, I mellette ellene tartózkodók elfogadva, J mellette ellene tartózkodók elfogadva, SNDJA, tehát a JA mellette ellene tartózkodók elutasítva, K mellette ellene tartózkodók elfogadva, L mellette ellene tartózkodók elfogadva. B, preambul, ö, pre, B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most a teljes állásfoglalási indítvány módosított formájában mellette ellene tartózkodók elfogadva. Azt hiszem, hogy a blokk szavazást egy kicsit ösztönözni kellene. Most még kettő darabunk maradt. Pénzügyi műveletekre vonatkozó adók, működőképesség tételük. Ezzel kapcsolatban egy, egy szavazást fogunk tenni. Ki az, aki támogatja? illetve hogy elnézést, itt még van egy szóbeli kérdést először. Tehát akkor a szóbeli kérdés megfogalmazását kitámogatja, mellette ellene tartózkodók elfogadva, és akkor itt van az állásfoglalási indítvány. Öt a új ICR mellette ellene Hát ezt le kell ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tehát akkor a kompromisszumos szöveg külön szavazása. Jól értem, hogy ez így fog működni? Tehát akkor külön szavazunk a kompromisszumról, mellette ellene tartózkodok, elfogadva, és akkor a teljes állásfoglalási indítványról mellette ellene tartózkodok, elfogadva. Most egy eszmecserére kerül majd sor a szavazás végeztével. Akahom úrral, aki az Európai Statisztika Irányítási Tanácsadó Bizottság elnöke. Ugye itt egy első éves jelentés lesz a témánk. Right, colleagues, um, thank you very much. We now have an exchange of views with Mr. Acker. Tehát akkor Ackerholm úrral fogunk most eszmét cserélni, aki az Európai Statisztikai Irányítási Tanácsadó Bizottság elnökeként dolgozik. Sajnos egy kis időt elveszítettünk, úgyhogy röviden uh, Ackerholm úr majd 5-7 uh, percben felvázolja a működését ennek a testületnek, és aztán aki kérdez, hát annak a válaszolnak a kérdéseire. Köszönöm. Elnök asszony, először is köszönöm a meghívást, hogy meghívtak az Elkonszak Bizottságba, és megosztottam önökkel eh, a véleményünket a statisztikai kérdésekről. Az ESGAB tavaly márciusban állt fel, és kezdte meg munkáját. Kora ősszel készült el az első jelentésünk, ami gyakorlati szempontból azt jelentette, hogy túl sok időnk nem volt erre. Ezért úgy döntöttünk, hogy három témára összpontosítjuk figyelmünket. A statisztikai kódex végrehajtás tekintetében az egyik a szakmai függetlenség, ami az egyik alapköve, másik az erőforrásokkal foglalkozott, mivel úgy tűnt, hogy ez probléma lehet, és hogyha ez probléma, akkor valószínűleg a jövőben ez csak tovább nő majd, harmadsorban pedig a minőségi szempontok. a rendelkezésre álló információkra kellett hagyatkoznunk nagy részt, ami az önértékelési jelentésekből származott, a kódex végrehajtására vonatkozó jelentésekből, illetve az érdekkel, érintett felekkel eszmecserét folytatunk annak érdekében, hogy a statisztikai területen az együttműködést az unión belül valahogy felmérjük. Általában véve a kódex végrehajtásával kapcsolatban történt előrelépés de elsősorban tervezési és kevésbé a végrehajtási szakaszban. Ezért az egyik általános üzenetünk az, hogy a kódexet nagyobb mértékben kell gyakorlatban is alkalmazni és végrehajtani. Ami a szakmai függetlenséget illeti, a jogi háttér, eh, jogi alapok kérdése is felmerült, illetve és a gyakorlati végrehajtás, a gyakorlatban történő átültetés és itt van. Vannak különböző kérdések, amelyekkel foglalkozni kell. Az egyik a beavatkozás gyanúja, amely az adatok minőségére kihatással lehet. A második, amire nagyon odafigyeltünk, az pedig a kinevezések, felmentések kérdése a statisztikai hivatalokban, amelyeknek átlátható módon kell lezajlania, és amelyek a politikai mandátumoktól függetlenül kell, hogy folyjanak Az Eurostat e tekintetben különleges eset, mert eh, egy főigazgatóságként, az Európai Bizottság egy főigazgatóságaként üzemel, miközben egy független uniós statisztikai hivatal szerepét is el kell látnia. Felhívtuk a figyelmet a jelentésünkben arra a tényre, hogy biztosítani kell, hogy a kommunikáció és a munka nem csak függetlennek hogy valóban független legyen, ne csak annak látszódjon. Az Eurostatnak egyértelműen ki kell mondani, hogy az Európai Bizottság eh, szóvivője csak az Európai Bizottság és a biztosok nevében beszélhet, az Eurostat nevében nem. A munka prioritások mentén kell, hogy folyjon, eh, együtt kell működnünk az unión belül, a bevált gyakorlatokat át kell venni annak érdekében, hogy költségeket csökkentsünk. Ezen kívül figyelemmel kell követni azokat a fejleményeket is, amelyek az együttműködés terén további költségek lefaragását tehetik mm, lehetővé. Fontos a képzés is, hogy a mm, magasan kvalifikált, jó képzett statisztikusokat a valóban vonzó karrier opcióval lássuk el, kínáljuk, kínáljunk fel nekik a statisztikai hivatalokban. Fontos eh, az is, hogy a statisztikák gyártása eh, időigényes feladat, ezért erre megfelelő eh, szakértelem és időelköntésre szükséges. Az európai statisztikai rendszer új eh, minőségi eh, iránymutatásokat eh, adott ki, de hangsúlyoztuk annak a szükségességét, hogy a felsővezetés elkötelezettsége nélkül fabatkát sem érnek ezek az iránymutatások. az együttműködés területén az Eurostat koordináló szerepe megerősödött, és a jelentésünkben felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezt tiszteletben kell tartani, különös tekintettel az Európai Bizottságra, annak érdekében, hogy a színvonalas statisztikai adatokat kapjunk, és hogy a párhuzamos adatgyűjtés és a túlzott bürokratikus teher csökkenhessen. Ez egyébként nemzeti szinten is pontosan ugyanígy igaz. Kifejeztük sajnálatunkat azzal kapcsolatban, hogy Európában nem minden központi szereplő tartotta magát a kódexhez, annak, ér, annak ellenére, hogy a szereplők többséget tartja magát a szabályokhoz. Hangsúlyoztuk annak szükségességét, hogy együttműködés, koordinációs munkamegosztás és feladatmegosztás szükséges az Eurostat, illetve az Európai nemzeti Központi Nemzeti Bankok eh, rendszere között. Végül, de nem utolsó sorban felhívtuk a figyelmet arra, hogy a monetáris és eh, mérlegadatokra foglalkozó statisztikai eh, bizottság vezető szerepet kell, hogy játszon eh, ezen a területen Európában. A jelentésünk, amikor végső formát öltött, és már készen álltunk arra, hogy az Európai Bizottságnak, majd a közvéleménynek is eh, megküldjük a jelentésünket, akkor robbant ki a görög válság. Ami az ESGAP munkájához szorosan kapcsolódik, hiszen a mi tanácsadó bizottságunk a 2004-2005-ös szomorú tapasztalatok alapján hívódott életre. Eleinte csak szorványos információval rendelkeztünk. Az ESGAP ezért nem tudott alapjaiban alaposan reagálni, és úgy döntöttünk, hogy a fennmaradó időben a jelentésben jelen komolyabban nem foglalkozunk a kérdéssel. Azóta azonban új megbízható információkkal már rendelkezünk, amelyeket azonban még nem sikerült teljes mértékben elemezni. Úgy tűnik azonban, hogy kettő előzetes következtetést már most levonhatunk. Először is egyértelmű, hogy vannak lehetnek esetek, amikor a módszerek, a munkamódszerek alaposabb felügyeletére van szükség, alaposabbra, mint a mostani elvárások alapján, amit végzünk. Az ESGAB ezért támogatja azokat a javaslatokat, amelyek szerint az Eurostat nagyobb ellenőrzési hatáskörrel rendelkezne. Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy ehhez két dologra van szüksége. Egyrészt az alapszabályok világosak kell, hogy legyenek, illetve az ilyen rendelkezéseket megfelelő erőforrásokkal is kell kiegészíteni, hiszen itt másképp hitelességünket nem tudjuk biztosítani. Fontos megemlíteni, hogy az ESGAP önmagában is nagyobb figyelmet kell, hogy szenteljen a tagállami fejleményeknek, annak érdekében, hogy a kódex eh, végrehajtását eh, valóban tisztességesen tudjuk látni, értékelni. Pontosan ezt tervezzük most a rendelkezésünkre álló források figyelembevételével. El kell, hogy mondjam, hogy a következő jelentésünkben, amelyekkel, amelyen már el, elkezdtünk dolgozni, természetesen e, alaposan körbejárjuk majd ezt a témát, de továbbra is alapvetően arra a három kérdésre fogunk koncentrálni, amelyet Eh, már említettem az első jelentése kapcsolatban, a szakmai függetlenség, a források és a minőség. Ez maradt tehát a hármas fókuszom. Köszönöm szépen, elnök asszony, ennyit szerettem volna elmondani röviden. Köszönöm szépen. Keti asszony kérte a szót. Köszönöm szó. Kedves elnök úr, kedves kollégák, hát igaz az is, hogy Görögországban a helyzet Európába, Európát és igazából az összes állampolgárt, a közvéleményt is ráirányított a közélemény figyelmét erre a problémára. És felmerül bennünk az a kérdés, hogy hogyan történhetett meg az eurozónán belül. Azért ne felejtsük el, hogy Görögországban 2009-ben már 12%-os volt a költségvetési hiány, és korábban ez 3,7% volt. A görög krízis révén az utóbbi időben az euró gyengült, és ezzel a felelősségre is ráirányítja a figyelmet, Mi szerint az Európai Bizottságnak és a tanácsnak az eurózónán belül koordinálnia kell a gazdaságpolitikát. Most nem arról van szó, hogy újjal akarunk Görögországra mutogatni, hanem inkább próbáljuk meg megérteni, hogy hogyan is tudtunk idáig süllyedni, és próbáljuk meg megelőzni a jövőben a hasonló helyzeteket. Manapság nagyon fontos az, hogy megbízható statisztikákat kapjunk, és nemzeti szinten is ezeket megkapjuk. Sajnos egy kicsit túl gyorsan beszél, Dáti asszony. Tehát az is igaz, hogy a nemzeti statisztikák megbízhatósága a hitelességet ássa alá, hogyha ez nem létezik, és egyébként a görög statisztikákat megkozmetikázták, csökkentették, és már 2005-ben volt egy európai kódex, amely a statisztikák bevált gyakorlatait foglalta össze magában, és ezt alkalmazni kellett volna, de ez nem történt meg. Tehát az Európai Bizottság azt javasolta, hogy új ö, célokat fogalmazzunk meg, és ezzel az Eurostat audit hatalmát vagy hatáskörét erősítené. És ugye nagyon fontos az, hogy felvegyük a harcot a statisztikai adatok hamisítása ellen, és nem tudom, hogy ön képes arra, hogy ezt a helyzetet megvalósít, meg, megváltoztassa, és nem tudom, hogy az ön testületének nem kellene-e fellépnie ebben az ellenőrzési feladatokban. Köszönöm szépen! Kevés időnk van, úgyhogy az összes kérdést vegyük először, és aztán talán ön egyszerre válaszolhatna a kérdésekre. Talán ezen a leghatékonyabb megközelítés. jean -Paul. Én is nagyon rövid leszek. Ugye ön nem régóta munkálkodik még, úgyhogy igazából még nem lehet önnek felróni semmi, de azért mégiscsak feltenném azt a kérdést, hogy nem túl naívak önök? hiszen ma Görögországra úgy mutogatunk, mintha ő lenne az egyetlen ilyen ország. Igazából 2000 óta öm, szisztematikusan hamisítják a statisztikai adatokat a tagállamokban, úgyhogy most nem a mostani időszakról van szó, és nagyon nagy ö, érdek ö, ütközéseket is láthatunk az Eurostat funkcionáriusai és azon személyek között, akik a tagállamokban, vagy azoknak a tanácsadóiként, mondjuk specializált bankokban, és így tovább dolgoznak. Tehát itt van egyfajta mm, érdek ellentét, vagy érdekütközés is. A bankoknál olyan kemény harc folyik a jó állásokért, hogy például egy európai funkcionárius is egy hónapig kellett gondolkozzon azon, hogy hová is menjen, és annyira jók voltak az állásajánlatok a bankoknál, hogy nehéz volt neki döntenie. Tehát itt azért elég erős mm, késztetések vannak, úgyhogy oda kell figyelni a kérdésre is. Köszönjük, Udo! Baham úr, a tagállamok gazdasági helyzete, illetve az elemháztatás helyzete három témakört vet fel számomra. Az első ilyen témakör a spekulánsok kérdése, és a tagállamok különböző mértékben áldozataivá válnak a gazdaság és pénzügyi piac helyzetének. Itt Önnek nyilván ebben nincsen illetékessége, illetve felelőssége, csak szeretném megemlíteni, hiszen egyes országokra újjal mutogatunk, de ezek, ezeket nem, tehát nem csak ezek az országok felelősek ezért a helyzetért. A második kérdés sokkal keményebb, az ön véleménye szerint az uralkodó viszonyokról. Én kevésbé udvariasan fogalmazok, mint Jean-Paul mondta, tehát vannak magánbankok, amelyek tanácsokat adnak a tagállamoknak, hogy milyen adatokat nyújtsanak be, és vannak problémák az adatok értékelését illetően, a tagállamok pedig nemrégiben megtagadták, hogy az Eurostatnak több hatáskört adjanak. Ön a jelenlegi helyzet alapján lát-e áttörést a tekintetben, hogy az Eurostat több hatáskört kapjon, hogy a központi számadatokat a tagállamok részéről megfelelően gyűjteni tudja. A harmadik program egy nagyon lényegi probléma, és számomra ez több tagállam vonatkozásában is érdekes, tehát, hogy van -e olyan benyomás, hogy az alapadatok a mindenkori EU tagállamokban, ami az állami hatóságok szemvitelét, könyvitelét illeti, valamint a magánszereplőkét, ez elegendően helyese? Mert az agregált adatok ez alapján igazat mondanak-e kérdés ez is? Hiszen, hogyha nincsen megfelelő adatnyilvántartási rendszer, akkor a központi agregált adatok hogyan lehetnek valósághűek. Csak egy példa, ami sok magánszereplőre érvényes, hogyha az állami szervek nem megfelelően gyűjtik az adatokat, akkor mit is, milyen valóságtartalmuk van az agregált adatoknak. Tehát itt is áttörésre van szükség, hogy a vállalatok alapadatait megfelelően gyűjtsék. Wolf. Vielen Dank. Köszönöm szépen. A fő kérdésem a hatáskör, a hatáskörök fokozása, ez már elhangzott, és egy másik dolog. Sok területen megpróbálunk időben elhárító mechanizmusokat beépíteni. Itt az ipari kémkedés területét említhetem, a politikai kémkedését, a korrupciójét és hasonló területeket. Az Eurostat nak van-e olyan belső területe, amely időben megelőző jelleggel foglalkozik olyan mutatók megállapításával, hogy esetleg csalás esete forog-e fenn, vagy legalábbis a csalási mechanizmusok kezdetét lehet-e megállapítani. Másodszorban hibákat követnek el a munkatársak. Nos, itt a 27 tagállam munkatársairól is van szó, és az önök mit a munkatársairól is. Tehát fennáll a gyanú, hogy például egy görög munkatárs Görögország esetében valamit szándékosan hamisít meg. Ön hogyan ö, biztosítja, hogy ne legyen érdekütközés a tagállami és az EU szintű munkatársak között? Um, thank you, Edward. Köszönöm, Edvard. Köszönöm. Aker Holmúrnak nyilván rengeteg a munkája, de nem minden statisztika ugyanolyan. Lehet mérni azt, hogy egy ország fölött hány vándormadár repül át, de teljesen más az, amikor az államháztartásról vagy a GDP-ről beszélünk. Főként, mert eh, amikor más célból vizsgáljuk ezeket a statisztikai adatokat, például az eurózóna kritériumok szempontjából. Tehát az érintettekkel folytatott tárgyalások, egyeztetések roppant fontosak, de amikor visszaélés, csalás, vagy kreatív számításokra derül fény, akkor nagyon fontos, hogy például a felhasználók, az újságírók, az úgynevezett whistleblowerek, akik eh, kirobbantanak egy ilyen botrányt, eh, pontosan eh, pontosan mennyire veszik figyelembe az ő véleményüket. A küldöttségek fontosak, de mégiscsak azokra kell elsősorban a, támaszkodni, akik ott helyben kiszavolják egyből, hogyha az adatok nem valósak. Végezetül, hogyha nem, idézőjelben nem korrekten is adják ki az adatokat, számítják ki az adatokat, de az államháztartásban annyira régi eh, módszereket használnak, én tudok egy eh, országról, ahol még cashflow alapon mm, végzik ezt, akkor mennyire megbízhatóak lesznek az összesített adatok vajon? Thank you very much. Köszönjük! Van még valaki, aki szeretne kérdést intézni Akerholm úrhoz? Ha megengedik, akkor egy-két, egy rövid történelmi visszatekintést tennék. Az Európai Statisztika Irányítási Tanácsadó Bizottság létrejötténél báváskodtam személyesen, és a parlamenti küldöttség részéről mindent megtettünk annak érdekében, hogy minél szélesebb hatáskörrel rendelkezzenek. Rademárko úr akkor a német elnökség alatt pont az ellen tábort képviselte, talán azóta megváltozott és megváltoztatta a véleményét, de jó néhány tagállam nem szívesen adta be dereket, amikor az ESGAB hatáskörét próbáltuk körülírni, nem akarták kérni kezükből ezeket a hatásköröket, ezért a parlament nem tudta azt elérni, amit szeretett volna teljes mértékben. A parlament éppen ezért viszonylag borulátóan látja a hatáskörök megosztásáról kialakított tanácsi álláspontot, hiszen egy tanácsi határozat történik ez statisztikai és ezért együtt döntési eljárás keretében. Ezt csak háttérként villantottam fel, nem is annyira Akerholm úrhoz intéztem ezt, de arra számíthatod, hogy a parlament az önök oldalán áll, majd támogatja abili törekvéseiket, hogy a hatáskörüket kiterjesszék. E, ugyanekkor állt fel a stakeholder panel, az érdekeltek e, felhasználók e, ból álló testület, ahol egyébként én is tag vagyok, és ahol a statisztika, felhasználás statisztika típusával kapcsolatos visszajelzéseket tehetjük meg. Ennyit szerettem volna elmondani. Még egyszer mondom, nem annyira kérdésként, hanem inkább a, a háttérre rávilágítván említem ezeket. Azt hiszem, hogy Akerhomúnak adom meg a szót, akinek 10-12 perce van, hogy a lehető legnagyobb mélységben reagáljon az eddigi felvetésekre. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy akkor egyszerre válaszoljak az összes kérdésre, nem feltétlenül abban a sorrendben, ahogyan feltették őket. Az első kérdés a naivitással kapcsolatban. Hát én remélem, hogy nem vagyunk naívak, és remélem, hogy látni fogjuk a helyzetet, és szerintem nem is kell naívnak lenni. Én is úgy gondolom, hogy fontos az, hogy nem mutogassunk újra bizonyos országokra, hiszen figyelembe kell venni, hogy igazából bárhol megtörténhetett volna ugyanez. És aztán a rendszert úgy kell felépíteni, hogy aztán minél hamarabb fényderüljön a hasonló esetekre. Nagyon fontos az is, hogyha csalásra kerül sor, akkor nagyon nehéz ezt megtalálni a csalás forrását, hiszen ez így van a magánszférában is, nekünk is ezt kell felgöngyörítenünk. Most rendszer szinten a nagy kihívás az európai ö, statisztikai rendszereken belül az az, hogy az alap adatokat nemzeti szinten adják meg, és aztán az Eurostat alkalmazza ezeket az adatokat. De hogyha rossz az alapadat, akkor az Eurostat keveset tud már ezen javítani. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy a minőséget garantáljuk, a megbízhatóságot, hogy oda tudjunk figyelni az alapokra, tehát a forrás, az adatforrásokra. Aztán egy másik nagyon komplikált dolog a nemzeti költségvetések szempontjából az az, hogy az utolsó időkben pénzügyi szempontból azért elég sokat alakítottak ezeken a beszámolókon. A privát szférában a bankárok nagyon jól tudják, hogy hogyan működnek ezek a statisztikai adatok, hogyan kozmetikázták őket, de nem biztos, hogy csak rossz szellemtől vezérelve tették ezt, gyakran egész egyszerűen nem értik az információk jellegét, és hogy a különböző tranzakciókat hogyan építették be a statisztikai rendszerbe. Mit is kellene tenni? A rendszert átláthatóbbá kell tenni, fejleszteni kell, hogy ezeket az információkat a piacon is átláthatóbbá tegyük. Ez lenne tehát a cél, és mindenki számára aztán ezeket az információkat közé kell tenni. Ez pedig egységes szabályokra van szükség, és arra, hogy hasonlóképpen alkalmas, alkalmazzuk a tranzakciókat. Azután fontos az is, hogy az ESCAB odafigyeljen arra, hogy hogyan építjük fel a rendszert, és hogy ezzel a rendszer megbízhatóságát is biztosítsuk. Olyan rendszerre van szükség, amelyben küzve, kö, ö, független ö, szakértők dolgoznak, a szakértői véleményük alatt, és nem különböző nyomásoknak kitéve. Ami pedig a megvalósítás ellenőrzését illeti, nos hát itt ez sajnos már a mi lehetőségeinken túlmutat, nincsenek meg a megfelelő forrásaink arra, hogy aztán a megvalósítást valóban ellenőrizni tudjuk. Egyébként továbbra is az Eurostat hatáskörébe tartozik mindez. Náluk vannak a módszerek, a források és a lehetőségek arra, hogy mélyebben beleássák magukat a rendszerbe, és korrekt ellenőrzéseket végezzenek és biztosítsák azt, hogy az információk, amelyeket megkapnak, az agregált adatok elkészítéséhez eh, helyesek. Ugye vannak már tapasztalataink, és ezek azt mutatják, hogy a jogszabályok nem adnak a, az Eurostat számára elég lehetőséget arra, hogy eléggé beássák magukat a rendszer. Nagyon sok vitá volt, nagyon sokat beszéltünk arról, hogy hogyan felépítve a rendszer, hogyan kellene felépíteni a rendszert. De igazából az derült ki, hogy az eredmények nem korrekt eredmények voltak. Az Eurostatnak igazából nem volt lehetősége arra, hogy mélyebben, ennél mélyebben ellenőrizze a helyzetet. De ahogyan elmondtam korábban, ez megint csak egy olyan kérdés, amelyet forrásokkal lehet csak támogatni, ugyanis olyan helyzet nem állhat elő, hogy megvan a felelősségünk, megvan a bizalom bennünk, de nincsen elég forrásunk arra, hogy aztán ellenőrzéseket végezzünk ott, ahol és akkor, amikor erre szükség van. Na most, hogy az ESGAP milyen hatásköröket kap ebben a folyamatban? Hát ez egy elég érdekes kérdés lesz. Igazából még nincsen elég információnk erre vonatkozólag. Várom különben azt, hogy az ESGAB mennyire kell majd az egyes tagállamok mondjuk úgy, hogy belső ügyeibe beavatkozzon ezen a szinten. Az az érzés alakult ki bennünk, hogy valószínűleg a tagállamokba el kell majd látogatnunk, hogy ellenőrzéseket végezzünk annak érdekében, hogy a teljes rendszert fair módon tudjuk értékelni, és a rendszer működését is értékelni tudjuk. A tapasztalat mutatja majd meg, hogy ez hogyan fog alakulni, de majd kiderül az is, hogy elég lesz-e egyáltalán mindez hiszen a jogszabály kimondja azt is, hogy három év múlva majd értékeljük a saját munkánkat, arról, hogy mennyire hatékony az adott jogszabály, addigra biztos, hogy sokkal több tapasztalatunk gyűlik majd össze, és talán a parlamentnek is tanácsokat tudunk adni arccal kapcsolatban, hogy mennyire megvalósítható az elképzelés a rendszeren belül. Aztán volt egy kérdés az Eurostatra vonatkozólag is, az Eurostatnak kellene majd válaszolni erre a kérdésre, hiszen ők jobban ismerik a saját intézményük helyzetét, és azt hiszem, hogy van itt még egy kérdés, ami fontos, az, hogy legyenek olyan rendszerek, amelyek a konzisztencia ellenőrzését lehetővé teszik hogy a lehetséges problémákat a rendszeren belül minél hamarabb megtaláljuk. Nagyon sok gazdasági statisztika azt mondja, hogy itt egy rendszerről van szó, tehát a különböző rendszer részeknek be kell illeszkedniük a rendszerbe, és hogyha problémák vannak, akkor az előbb vagy utóbb ki fog úgyis derülni. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Ha esetleg még más gyors kérdéssel fordulna vendégünkhöz, nem, úgy tűnik, hogy erről nincs szó. köszönjük szépen, és mindenféleképpen oda fogunk figyelni a következő időszakban az önök